Én is szeretnék köszönetet mondani neked. Nem komplex tárgyalások voltak ezek, nem csak maga a téma miatt, hanem azért is, mert a legális migráció, amelyet a Lisszaboni szerződés tehet, tett lehetővé, ez nem összetett téma, és technikai szempontból is nagyon hatékony munkát végeztél nagyon jól ismertetted az aspektusait ennek a kérdésnek. 18-10-kor szavazunk csak, de előre szeretném megköszönni ezt a munkát, és te már megköszönted a titkárságnak. Most pedig tapsolhatnak. So, if there were, I should have asked if there were any other comments, but there don't seem to be, so van-e megjegyzés? Nincs? Akkor. Mivel változtattunk, Kicsit akarok lenni benne. Igen, a hatos pont. Következik a vízumok egységes formátuma jelentéstervezet. Szilvi von Kaufmann. Ez a vízum matricákról szó, amely már 20 éve forgalomban van, de nagyon sokat hamisították, ezért új modellt kutatott fel a bizottság, amelynek új biztonsági vonásai vannak, úgyhogy meghallgathatjuk Szilvia Ivon Kaufmann-t, úgyhogy öné a szó tessék. Ja, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mint ahogy ön is elmondta, már régóta létezik az egységes vízum matrica, de mégis az a helyzet, mint ahogy ezt megállapíthattuk, hogy hamisítható ez a vízummatrica, és ezért az Európai Bizottság azt javasolja, hogy egy új ilyen matricát vezessünk be, ez szerintem jó. E, először is nagyon fontos, hogy ne, lehet, ne legyen hamusít, hamisítható, ez a példány, e, illetve abból indulhatunk ki, hogy a közös e, európai vízumpolitika része ez a közös e, egyforma matrica. Nagyon sokáig tartott, mi kifejlesztették, kialakították ezt a közös matricát, szakértőket kérdeztek meg, sok ülést tartottak, és az Európai Bizottság szeretné minél hamarabb bevezetni ezt a matricát. És azt gondolom, hogy követnünk kell az, az Európai Bizottság ezen javaslatát. Nem tartom fontosnak, hogy módosításokat vezessünk be, vagy fogadjunk el ezzel kapcsolatban röviden és fájdalommentesen ennyi. December 1 a módosítások benyújtásának határideje, hogyha a kollégák mégis szeretnének benyújtani, hát végül is rendben van, de sokkal jobban örülnék neki, hogyha nem nyújtanának módosítást, és a javaslatomat elfogadnák. Elnök, köszönöm szépen Szilvia Ivonnak. Árnyék jelentéstevők szeretnének hozzá szólni. Először Fosz úr. Köszönöm szépen. elnök úr, Pétri Szavamán nevében szólok hozzá, ő azt kérte, hogy helyettesítsem ezen az ülésen, és Kaufmann asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jó és gyors munkáért, aminek tanúi voltunk, és ön és tudja, hogy a téma nagyon fontos, nagyon sürgős, az egységes vízum matrica modernizálása az egyre elharapózó hamisítás miatt is sürgős, és az árnyék jelentéstevőnk a gyors jogszabályalkotást támogatja, és maga részéről semmi problémát nem lát és nem állít. Köszönöm szépen. Depré úr, a liberálisok részéről, tessék Zserád! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is gratulálok a jelentéstevőnek, e, és egyetértek vele, mind a jelentés bemutatásával, mind a következtetéssel. Nem fogok benyújtani módosító javaslatokat, nem fogunk, mint ahogy ő ezt kérte, csak egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Mégpedig csak egyértelműen technológiai szempontból ez az új típusú vízummodell, ez, ez ennek figyelembe vették-e ennek kialakításakor az intelligens határokat, határok technológiai lehetőségei, ezeket automatikus módon be lehet -e majd olvasni az intelligens határokon, hogyha azok majd készen lesznek. Elnök, azt hiszem, hogy a bizottságot meg is kérhetjük, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdést, szívesen válaszolok erre. A vízum kis címkék vagy matricák, ezek automatikusan beolvashatók, tehát a gépák által beolvashatók. Az ICAO szabvány alapján töltik ezeket ki, és a határok működő leolvasó gépek ezeket automatikusan be tudják olvasni. Tehát ugyanaz, mint hogyha rátennék a, az útlevelet a beolvasó gépre, ugyanígy ezt a vízumot is le lehet olvasni. A különbség az az, hogy az útlevélben egy egy chip többben biometrikus adatok vannak, és a vízum, mivel ez egy papír alapú matrica, ebben nem lehetnek biometrikus adatokat tartalmazó chipkártyák, de a vízum információs rendszer működik, ahol aztán a vízum matrica száma alapján lehet keresni. Tehát a biometrikus adatok tulajdonképpen, amelyek, rend, amelyek megvannak a vízum információs rendszerben, és ezek összekapcsolódnak a víz Zoom számával. Remélem, hogy sikerült megválaszolnom a kérdését. Köszönöm szépen. Igen, igen. Szilvi Bon, kérdezem, hogy van-e egyéb hozzászólása? Nincs, mondja az elnök. Akkor december 11 a módosítások eh, benyújtásnak határideje 12 óra. Köszönöm szépen, akkor ezt lezárjuk. És rátérünk a hetes napi rendre pontra, automatikus adatcsere a gépjárművek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatokról eh, Lettországban. Ez egy tervezett bemutatás. Kedves kollégák, a tanács a határozat tervezetet az úgynevezett Prüm határozattal kapcsolatban, amely az automatikus adatcserére vonatkozik, e, és a letországi nyilvántartási adatokat veszi figyelembe, ezt be fogja mutatni röviden. Ha jól tudom, Daunt, e, ha jól tudom, e, Ernst asszony nincs itt, de most be fogják mutatni egy munkatárs be fogja mutatni az automatikus adat cserére vonatkozó kérdéseket. Nem asszony fogja bemutatni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy a tanács határozat tervezetét bemutassam, amely a gépjármű nyilvántartási adatok letországi automatikus adatcseréjére vonatkozik. Az adatvédelem a 2008-as határozat hatodik fejezetében tartalmazandó, tartalmazott adatvédelemre, adatvédelemmel kapcsolatos eh, információkat figyelembe véve, amelyek a Prüm határozatra vonatkoznak, eh, ezért szükséges ennek a határozatnak az elfogadása. A tanács általános tanácsa 2015. 2015-ben benyújtott egy javaslatot eh, Lettországnak. A tanács meghívta a parlamentet arra, megkérte a parlamentet arra, hogy három hónapon belül a véleményét mondja eh, el, adja le. A határon átnyúló rendőrségi együttműködés erősítése érdekében a terrorizmus ellenes harc és a határon átnyúló szervezett bűnözés elleni harc miatt nagyon fontos lenne, hogyha a parlament minél hamarabb benyújtaná a véleményét, és ezzel ezen végrehajtási döntéseknek az elfogadása hamarosan megtörténhet a tanácsban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. A koordinátorok úgy döntettek, hogy a jelentést a Dehont szabály alapján a GUE kapja meg, de most nincs itt a GUE kollega, aki válaszolni tudna. Hogyha más nincs itt a GUE-ból, akkor csak annyit mondanék el, hogy az ütemterv nagyon-nagyon szoros, úgyhogy a tanács három hónapban határozta meg a határidőt, a módosítások benyújtásának határideje December 8-a kérjük, hogy angolul nyújtsák be a módosításokat, december 8-a 12 óra. Ernst asszony nincs itt. Jó, akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Kedves kollégák, a 8 pont következik nyilatkozat az Európai Bizottság részéről a parlamentnek és a tanácsnak a személyes adatoknak az Európai Unióból az Egyesült Államokba való átadásával kapcsolatban 95 per 46 per EK szabályozás a C362 per 14-es REMS Európai Bírósági ügyben. Yet. Okay. Uh, colleagues, um... Nos, kedves kollégák, a következő napi rendi pont most várunk, mondja az elnök, Morello úrra várunk, Morillo úrra várunk, aki 10 perc múlva lesz itt, és ő fogja bemutatni ezt a 8-as napi rendi pontot, úgyhogy egy rövid szünetet tartanánk, 10 perc, elnézést kérünk. Elég jól haladtunk a napi renden. Kérem, 10 perc múlva legyen itt mindenki, ne menjenek nagyon messze, hogy haladhassunk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 Colleagues. <clears throat> Kedves kollégák, elnézést a kis késlekedését. Moriló úr megérkezett, köszönöm a türelmüket, és akkor most kezdhetjük is a vitát, mégpedig azzal, hogy az Európai Bizottság a novemberi nyilatkozatát bemutatja. Tudom, hogy nagyon fontos ez a téma, természetesen a LIBE napirendje annyira sűrű, annyira sok téma van, és annyira sok minden következett a Srem ítélet után, Nyilván a SREM végrehajtással kapcsolatban, illetve ennek hatásaival kapcsolatban lesz majd egy részletesebb vita. Az árnyék jelentéstevőknek is meg fogom adni az időt, és aztán utána vita lesz, általános vita. Először megadom a szót Morillo úrnak az Európai Bizottság részéről, hogy tájékoztasson bennünket a nyilatkozat kulcsfontosságú pontjáról, és aztán következik a vita. Thank you, Mr. President. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy vár, megvárakoztattam önöket. Félreértettem önöket. Úgy hallottam, hogy 15 óra 40-kor kerül napirendre ez a téma. Kedves képviselők, ahogy nyilván önök is tudják, 8 héttel ezelőtt az Európai Az Európai Bíróság úgy döntött, hogy az előző ítélete semmis, az az alapjogok által meghatározott adatátadásról van szó, az alapjogokra vonatkozó kártában is ö, szereplő adatátadásról van szó, ezek specializált adatok, ezeket az adatokat nem csak, hogy védeni kell, amikor ezek feldolgozásra kerülnek az Európai Unióra, hanem ez a védelem még külön megerősített védelemre van szükség, amikor ezek az adatok elhagyják Európát. Tehát az adat transferre kerül, adat átadásra kerül sor. Ezt figyelembe véve tudjuk, hogy Tudjuk, hogy a megújított Safe Harbor, tehát biztonságos kikötő szabályozásra szükség van megerősített védelemmel, amely az e Egyesült Államokba és onnan érkező adatok külön védelmét tartalmazza. Ezért az Egyesült Államok adminisztrációjával való tárgyalásainkat megerősítjük, folytatjuk, és a benchmarkokat újra tárgyaljuk. Emellett a Safe Harbor egy nagyon fontos következménnyel rendelkezik, hiszen több ezer cég is használta ezt a lehetőséget, és ez nagyon sok bizonytalanságot teremtett ez az új szabály, a döntés. A mi feladatunk, hogy proaktív módon lépjünk fel, a e, vállalkozásokat, cégeket megkeressük, és új lehetőséget, jogi keretet biztosítsunk. Természetesen az Európai Bizottság nem, a leg, nem az egyetlen és nem a legfontosabb szereplő ebben a témában. Az adatvédelem felügyelete a nemzeti adatvédelmi hatóságok feladata, nem a bizottsági. Emellett a mi véleményünk az, hogy a ö, ítélet egyik fontos pontját ki kell emelnünk. Az Európai Bizottságnak nagyon oda kell figyelnie akkor, amikor az ítélet végrehajtásával kapcsolatos praktikus dolgok felmerülnek. Az adatvédelmi hatóságok, az adatvédelmi felügyelet és az Európai Bizottság szorosan együttműködnek minden adatvédelmi kérdésben. Úgy gondoljuk, hogy az és mindeközben mi vagyunk a 29-es cikk munkacsoport. Csak két nappal az ítélet után a munkacsoport újra összeült, és arra kérte az európai intézményeket, hogy az USA hatóságokkal megoldásra jusson egy megújított Safe Harbor szabályozás keretében. Időközben a munkacsoport folytatja az, e, a SREM ítélettel kapcsolatos ítéletét, az adatátadási e, ítélet elemzését, és ennek hatásainak elemzését. Van, ezzel kapcsolatban vannak bizonyos kötelező érvényű szabályok, amelyek 2016. január végéig életben maradnak. A cégek ezzel, vállalkozások ezzel jogi biztonságot élvezhetnek. Az Európai Bizottság a tanácsnak és a parlamentnek készített nyilatkozatában, amely az adat átadásra vonatkozik, a munkacsoport által tett kijelentésen alapszik. Ez a nyilatkozat nem legislatív szöveg, nem akartunk új jogszabályt teremteni ezzel, inkább csak meg akartuk magyarázni, hogy mi az, ami már létezik. A korábbi iránymutatásokra építettünk, a munkacsoport ezeket az elmúlt években adta ki. Azt reméljük, hogy egy, ezzel egy átfogadó, átfogó áttekintést adunk a nemzetközi adat átadásra vonatkozó szabályokra vonatkozóan, különös tekintettel azokra az esetekre, eh, amelyekre nem vonatkozik más szabály. Ami az adatátadást illeti, a következő a helyzet, vannak az úgynevezett standard szerződéses klauzulák az Európai Unió és más országok között, például az USA között. Ezek a szerződéses klauzulák, ezek vonatkoznak az adatvédelmi követelés, követ, követelésekre, amelyeket be kell tartaniuk mind az EU-nak, mind pedig az, az adatimportőrnek az Európai Bizottság négy klauzula szettet eh, állapított meg, amelyeket használnak a eh, vállalkozások. Aztán vannak kötelező érvényű eh, szabályok, vállalkozásokra vonatkozó céges szabályok, amelyeket a vállalkozások használnak. Ezek adatvédelmi garanciákat tartalmaznak, és ezeket az adatvédelmi hatóságok hagyják jóvá. Emellett az Európai Uniós adatvédelmi szabályok bizonyos eltérést tesznek lehetővé eh, olyan adatok esetében, amelyek nagyon nagy védelmet élveznek. Különböző lehetőségek vannak olyan adat eh, átadások, például amelyek egy szerződés végrehajtásához szükségesek, másodszor adatátadás, amely a jogi követelések megalapozásához szükségesek, aztán az egyének jóváhagyásával létrejövő adatátadások. Tehát vannak alternatív eszközök, amelyeket ki lehet használni adatátadásra. E, minden, mindezonáltal világos, és világossá is tettük a nyilatkozatunkban, hogy ezek az opciók most már korlátozottak, nagyon nehézkesek, és ne, kevesebb biztons, e, biztonsági garanciát nyújtanak. Ezek kivételes jellegűek, és nem lehet ezeket rutinszerűen használni szélesebb körben. Különös tekintettel el kell mondanom, hogy a cégek nem támaszkodhatnak csak ezekre az adatvédelem, az, az adatátadások esetében. Az adat tulajdonosát tájékoztatni kell arról, hogy az adatát átadták harmadik országnak. Mindez hatalmas terhet róhat azon vállalkozásokra, amelyek az adatokat át akarják adni külföldre, az EU-n kívülre. A vállalkozások és a cégek nagy korlátokkal néznek tehát szembe az alternatív adatátadási eszközökkel kapcsolatban. Ezért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy egy új, egyértelműbb keretle, keretre van szükség a transatlanti adatátadás e, tekintetében, amely e, helyettesíti a Safe Harbor-t. A Safe Harbor tárgyalásokon igyekeztünk az Egyesült Államokkal megegyezésre jutni. Az adat átadás során az adatok védelme a kulcsfontosságú prioritásunk. Jurova biztos az, hogy október 26-ai legutóbbi tájékoztatója óta több technikai szintű egyeztetésre került sor Emellett maga az Európai Bizottság képviselete és novemberben eh, Washingtonba látogatott, hogy ott a Safe Harbor ről eh, egyeztessen. Több bilaterális találkozóra került sor az USA adminisztrációjával, az kereskedelmi eh, miniszterrel, illetve egyéb személyekkel. Emellett a külügyminisztériummal, illetve a kongresszus különböző tagjaival is tárgyalt. Emellett a biztosasszony találkozott a üzleti szféra képviselőivel, illetve az NGO-kkal. Három szinten fogalmazta meg az üzenetét. Először is szeretnénk, hogy a Safe Harbor valóban megfeleljen a Schrems ítéletben tartalmazott meghatározásoknak, követeléseknek, tehát a business as usual ez nem elfogadható. Tehát valóban golyó álló rendszerre van szükség. A 13. ajánlásunkat fogalmaztunk el egy évvel ezelőtt, e, és tudjuk, hogy minden új meghatár, minden új keretnek biztonságosnak és stabilnak kell lenniük. E, az Európai Bizottság kész egy új egyezmény megtárgyalására, ehhez azonban arra van szükség, hogy az, hogy az USA partnereink e, és konstruktívan dolgozzanak. A legfontosabb az, hogy a tárgyaló asztaloknál hogyan lépünk fel, nem pedig a média, médiának átadott üzenet. Reméljük, hogy január 16-ai tárgyalásokon sikerül egy új egyezményhez közelebb lépni, mindha mind a két oldalnak ez a szándéka. Eddig a tárgyalásaink négy dologra koncentrálnak. Először is biztosítani kell azt, hogy bármilyen Safe Harbor új egyezmény erősebb védelmet ad, mint a régi. Az USA adminisztráció által adott garanciáknak kötelező érvényeknek kell lenniük. Másodszor Biztos, biztosítani kell azt, hogy az egyéni, hát az európai polgárok egyéni panaszait megfelelően kezelik. Ilyen módon a megfelelés nagyon fontos, az ö, magánszféra védelmére vonatkozó elveknek meg kell valósulniuk, ehhez egy megfelelő felügyeletre van szükség, de ez még tárgyalás részét képezi. A nemzeti adatvédelmi hatóságoknak fontos szerepük van ebben, akár egyedül, vagy az USA adatvédelmi hatóságával való együttműködés keretében. Harmadszor erősebb biztosítékra van szükség, ennek a szükséges és arányos tételekre kell koncentrálódni. Ahogy Jurova asszony is elmondta, az USA-ban is reform lépésekre került sor az ítélet óta, úgyhogy ö, ígéretes a helyzet. A jelenlegi ö, jogi keret elég erős, és ö, még bizonyos elemeket tisztázni kell, az ezzel kapcsolatos egyeztetések folynak végül. Nagyon fontos az, hogy a törvényi szinten meghatározott korlátozások a gyakorlatban is megvalósuljanak ex post verifikációs mechanizmusra van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogy bármilyen biztosíték valóban írjen valamit. A az USA hatóságai időközönként, tehát periódusokra lebontva jelenteni fognak az adatok lehívásával kapcsolatban, ez megfelel az USA Freedom törvényének. Ezzel egy időben azt gondoljuk, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha az USA hatóságai a Safe Harbor keletében többször beszámolnának. Washingtonban sikerült előrelépést elérni, a e, felügyeleti mechanizmussal kapcsolatban, e, az adatátadással kapcsolatban, a hozzáféréssel kapcsolatban. Ezzel egy időben további munkára van szükség, további előrelépésre van szükség két fontos témában. Az egyik a átláthatósági jelentéstétel, illetve az öntanúsított cég, öntanúsítást végző cégekkel kapcsolatban. Ezeket a célokat eh, tehát az USA kongresszusának kell elérni. Nagyon fontos, hogy az üzleti világ is eh, ösztönzőt adjon ehhez. Robusztus, eh, ellenállók új rendszerre van szükség a magánszféra védelme érdekében. Ezzel egy időben Hadd mondjam el, hogy a tárgyalások nem mindig egyszerűek, és nagyon sok munka vár még ránk. Az Európai Bizottságnak feladata, nagyon sok feladata van még, és reméljük, hogy az elkövetkezendő hetekben le tudjuk zárni a tárgyalásokat. Az USA kormányának nagyobb megértést kell tanúsítania, e, és hozzá kell járulni ahhoz, hogy a Safe Harbor e, követő új e, egyezményhez sikerüljön eljutnunk. Jurova asszony USA látogatása esett a párizsi támadásokkal, és ez a, ez a párizsi események nagyon nagy kihívást jelentenek a biztonsági összefüggésben. Az USA-val együttműködünk a terrorizmus elleni harcban, és ezért sokkal inkább oda kell figyelni az adatvédelmi jogok és a nemzetbiztonsági érdekek kiegyensúlyozására. Szorosan együtt kell működni tehát bilaterális szinten. Nagyon fontos az Egyesült Államok eh, részéről az, hogy biztosítsák a megfelelő szintű eh, adatvédelmi eh, rendszert, amely megfelel tehát az európai adatvédelmi jogszabályoknak. Erre van szükség, és ezen dolgozunk. Köszönöm szépen, elnök. Thank you very much, Mr. Murillo. This is such an important issue, what happens now. Nagyon fontos ez a téma. Köszönöm szépen a bevezetőt és most meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá a kollégák, többen is szót kértek, úgyhogy először az árnyék előadókkal fogom kezdeni, akik ugye az adatvédelmi csomaggal foglalkoznak, és utána pedig a képviselők következnek. A néppárti Shadow Fosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És Marilló úr, önnek is köszönöm az ítéletről szóló beszámolóját és a terveikről szóló beszámolót. Nagyon jónak hangzik. Elnök, akkor újra kezdeni esetleg? Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm a bevezetőjét, nagyon jónak hangzik, és nagyon jónak tartom, hogy ilyen széles merítésű megközelítést alkalmaz, mert a harmadik országok szerintem nagyon fontos elemei lesznek a megközelítésünknek. Engem nagyon érdekel az, mennyi az esélye annak, hogy január végéig valóban lezárják ezt a folyamatot, a harmonizációt az EU-n belül hogyan szeretnéd garantálni, hiszen a nemzeti adatvédelmi hatóságok még mindig különbözőképpen interpretálhatják az ítéletet, és a rendelkezésnek pedig pont az lenne célja, hogy harmonizált megközelítést alkalmazunk. Az FTC-t illetően erősíteni szeretnék az ellenőrzést, és erősebb szerepet szeretnének vállalni. Ha igen, akkor még van egy kérdésem. Ön úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokban megértik azt, hogy miért akarunk szigorítani a rendszabályokon? Elnök, köszönöm. Mario? And I also... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni ezt az összefoglalót. Ahogy önök is tudják, most már az új adatvédelmi rendelet utolsó szakaszához érkeztünk, és megpróbáltunk mindent beépíteni a bírósági döntésből. Nagyon komoly munkát végeztünk és a bizottság is. Az érdekelne engem, hogy ugye mi igyekeztünk ennek a bírósági döntésnek a következményeit alaposan elemezni. Mit tudnának nekünk mondani az amerikai oldalról? Tehát mennyire veszik komolyan ezt a döntést az óceán túloldalán? Milyen lépéseket tesznek? Vagy tettek eddig? Ugyanis ez a bírósági döntés azt mutatja, hogy nincs megfelelő szintű adatvédelem az USA-ban. Erről szeretnék többet hallani. Érdekelne, hogy mennyire van meg a szándék, és mit tettek eddig. Köszönöm, akkor a liberálisok sedója. Következik Sophie Intvert. Köszönöm, elnök úr. Mária Lauristin szavaira, vagy szavaihoz kapcsolódnék, ez a kulcsfontosságú kérdés mit hajlandó az USA megtenni a saját érdekében. Nem azért, mert mi kérünk valamit, hanem azért, mert ők gyakorlatilag üzletelni szeretnének Európával. Ezt ne felejtsük el. És minden tiszteletem mellett Foszeka úr azért, és a biztos úr munkáját is tisztelem, azért ennek abszolút szent dolognak kellene lennie. Miért nem merül fel ez a téma a csúcsokon? Miért, a csúcsokon, miért administratív kérdésként kezelik? Hiszen ez itt egy nagyon komoly kérdés. Amerikai titkos szolgálatok kell, hogy igazítsák a működési gyakorlatukat mindehez. Ugyanis ezt mondták ki a bírák. Ez most itt esetjog, és pont. Tehát el kell ismerniük, hogy fel kell ismerniük az óceán túloldalán azt, hogy nem tudnak üzletelni velünk, hogyha nem tartják be ezeket a rendelkezéseket. Nem üzletelünk csak akárkivel azért, mert mondjuk a jó barátunk. Tehát persze nagyon érdekes, amit elmondott, de ami eddig megtörtént, csak a periferális kérdésekről szól, a monitoringról, meg egy picit itt-ott tisztázunk dolgokat, és így tovább jelentéstétel. Nem ezzel volt a probléma. A lényegről akarok hallani, hogy mi történik érdemben. A bíró azt mondta, hogy az adataink nincsenek biztonságban az USA-ban, mert az amerikai szolgálatok gyakorlatilag eléggé korlátlan hozzáférést kapnak hozzájuk. Hát ez volt a bírósági döntés lényege, úgyhogy kérdezem, hogy most akkor miről is beszélünk, mit csinálunk most? Mi lesz itt a megoldás? Lesz egyáltalán megoldás? Hajlandó az USA változtatni és lépni? Mert ha nem, hát akkor jó, ők így döntöttek, szabad választásuk van, de akkor itt a vége az adatok megosztásának, illetve a transfereknek. Szerintem az embereknek fel kellene ismernie azt, hogy az adatvédelmi kérdéseket mi úgy kezeljük, mintha mondjuk valami apró baloldali kisebbség hobbija lenne, és közben nem erről van szó, ez egy nagyon komoly kérdés ugyanolyan jog, az adatvédelemhez való jog, mint az élethez való jog, a szabad szólás joga, a véleménynyilvánításhoz való jog, és így tovább ugyanabban a kártában vannak felsorolva, ugyanolyan jogról van szó. És mi van, hogyha mi lenne, ha a kínzás tilalmát szüntetnék meg? Ugyanilyen lazán és kényelmesen járna el a bizottság? Hát az adatok védelme ugyanilyen fontos jog. És tessék, mondják meg, a bírák kimondták erre a kérdésre a választ, hogy az USA-ban garantálják-e az adatok védelmét, biztonságban vannak-e ezek az adatok, azt mondták a bírák, hogy nem. Tehát akkor tessék az USA-hoz fordulni, és megkérdezni, hogy hajlandóak-e megtenni a szükséges lépéseket. Nem érdekel minket a monitoring, az ilyen-olyan jelentéstétel, és így tovább. A lényegi, az érdemi kérdéssel foglalkozzanak. Köszönöm. És most akkor Bóni úrnak adom meg a szót, és utána következnek a többiek. Köszönöm szépen a beszámolót. Azt hiszem, Mindjárt, mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos megoldást találni erre a kérdésre, különösképpen miután ugye az Európai Bíróság meghozta a döntését. Mindenki szeretné elérni a célt, de hát felőlem ez, szerintem ez kétséges. Először is a várakozásaink, és egyébként a 29-es cikk csoport várakozásai is eléggé irreálisak. Ugye január végéig ez nem történhet meg. A második dolog, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudnánk nyomást gyakorolni kollégáinkra a másik oldalon, hogy valóban január végéig az érdemi megoldásokkal álljanak elő. A harmadik dolog pedig ugye az üzleti szempontok, nem csak az üzletelés a kérdés az, hogy az amerikai fél üzletet tud-e velünk kötni, hanem az, hogy a kis és középvállalkozások hogyan tudnak megfelelni majd az elvárásoknak. Tehát lehet, hogy vannak ilyen optimista forgatókönyveink, amiket felvázoltunk, de a másik oldal az érmének az, hogy mit tud és akar megtenni a bizottság és az USA január végéig, és mekkora nyomást tud gyakorolni a 29-es cikk csoport. Köszönöm. Most Birgit Cipel. Vielen Dank, Herr. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelmesen hallgattam, hogy még milyen sok munka áll előttünk, és hogy a Schrems ítélet kapcsán milyen nagyok az elvárások, milyen sok mindent még tisztáznunk kell, és ugyanakkor pedig hallom, de ez csak így híreként, hogy december végén, januárra készen lesznek. Hát ez eléggé meglepő. Nem igazán értem, hogy ez hogy lehet. Az USA üzletelni akar velünk, Európában rendben, de amikor a Safe Harborról van szó és adatvédelemről, akkor ne felejtsük el, hogy az adatainkkal üzletelünk. Nem lehet mindent válogatás nélkül kiadni rólam az USA-nak, miközben ezt közben még elemzik is, és ezeknek az adatoknak az elemzése, ez konkrétan kiad az emberek életére. Ez nem megy tovább, hogy például tömegesen reklámokat kapok, de nem erről van már csak szó, hanem arról is, hogy félreértem ezek az adatokat, ezért nem repülhetek az USA-ba, nem, kaphatok, nem vállalhatok munkát, nem kaphatok hitelt, vagy éppen büntető hiteleket kaphatok csak. Hát akkor ez nagyon nehéz, mert ugyanakkor viszont nem közlik velem, hogy miért kerülök ilyen hátrányos helyzetbe. A Schrems ítélet megállapította azt, hogy az adatok elemzését illetően nincsen hasonló szintű adatvédelem az USA-ban és Európában. Tehát a kérdésem az, hogy az adatok elemzése és ennek kapcsolatban kap, ezzel kapcsolatban a megállapodás hogy állhat már itt előttünk ezen kívül? Az USA, vagy hát bizonyos hatóságai, beszámolnak arról, hogy ők mit tesznek. A régi Safe Harbor egyezményben ez így történt, de a kérdés most az, hogy bízhatunk ebben, biztos? Hihetünk az amerikaiaknak? a jelentésnek, hogy az adatvédelmi előírásokat betartják? Hát szerintem azért még biztosítékokat kellene beépíteni, és ma részletesebben szerettem volna hallani arról, hogy milyen konkrét lépések, együttműködés történik, és hogyan ellenőrzik ezeket a kritériumokat. Elnök, köszönöm szépen. López Aguilar úr, Juan Fernando Escribo los mensajes de preocupación que se han trasladado en las intervenciones anteriores. Köszönöm, elnök úr. Az előttem szólók már kifejezték az agályaikat. Én azt szeretném tudni, hogy a bizottsági szolgálatok felmértéke már, hogy ennek a bírósági döntésnek, illetve más kényes kérdéseknek milyen hatása lesz hiszen itt arról van szó, hogy egy alapjog sérül meg, amelyet a kartában szerepeltetünk, és normál esetben az ilyen ítéletekben ugye olyan ilyen esetekben olyan megállapításokat tesz a bíróság, amely túlmegy az adott konkrét kérdésen. Tehát azt mondják ki, hogy ez nem kompatibilis az európai joggal, mert az Európai Unió alapjogi kartájával megy szembe, tehát az a tanácsi döntés, amely az adattranszfer mechanizmusáról szól, amelyet ugye egyébként az USA-ban a Safe Harbor néven illetnek, sérti a jogszabályainkat. Ez azt jelenti, hogy ezt az ítéletet fel lehet használni más esetekre is, tehát ez az esetjog nagyon fontos. A nyolcas cikk ugye a magánélethez való jog leírása, vannak más hasonló ügyek is, és nem itt sem zajlott le a parlamentben sem ez a fajta vita, hogy a megelőzést hogyan lehetne elérni. Sokan azt sem tudják, hogy milyen igazság szolgáltatási testület felelős ezért. Az ilyenfajta bírósági ítéleteknek viszont a hatásuk lesz az egyéb adatvédelmi megállapodásokra is. Tehát ugyanazt a jogi érvelést felhasználva más esetekben is érvényteleníteni tudják a megállapodásokat, teljesen mindegy, hogy tanácsi határozatról van szó, vagy más jogi eszközökről, tehát engem érdekelne a bizottság véleménye, mondjuk ennek az ítéletnek mi lesz aztán a hatása, hogyha figyelembe vesszük a többi megállapodást is. Most Anna Gomez következik. Köszönöm, elnök úr! Miután én részt is vettem egy olyan szemináriumon, amelyet az EU-USA delegáció keretében szerveztek, ez több évvel ezelőtt volt egyébként, az adatvédelemről, akkor rájöttem, hogy az USA-ban semmilyen védelmet nem élveznek az adatok. Előfordul, hogy az emberek ugye a nagy biztonsági intézkedésekre gondolnak, és így tovább. De az az igazság, hogy az USA-ban bárki létrehozhat egy adatbázist, teljesen mindegy, hogy honnan tölti fel adatokkal, és aztán ezt az adatbázist eladhatja. Tulajdonképpen a kongresszus egyik volt dolgozója tartotta nekünk ezt, és ő ezzel foglalkozott, hogy adatbázisokat hozott létre, és aztán cégeknek eladta ezeket az adatbázisokat. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mintha nem tanultunk volna semmit, mert most itt van ez az ügy. Na most akkor nézzük a bírósági ítéletet. Mit tesz a bizottság? Mert ugye mindennek az alapja egy bizottsági döntés, tehát ugye még 2000-ben hozták ezt meg, ami a Safe Harbor alapja. Ha jól értettem Morillo urat, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen a nemzeti adatvédelmi hatóságok felelősek. Na de nagyon sok tagállamban egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy mit is mondanak vagy tesznek az adatvédelmi hatóságok. Úgyhogy engem érdekelne, hogy a bizottság felvette -e a kapcsolatot a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal annak érdekében, hogy ezt a bírósági ítéletet betartassák. Aztán pedig ami pedig Portugáliát illeti. A hazámat érdekelne, hogy most ugye mi lesz itt a helyzet, mert nálunk próbálnak figyelmeztetni arra, hogy megszületett ez az ítélet, és így tovább. Nem tiltják azért be, hogy másképpen történjenek az üzletkötések. De itt van nálam a listája annak a 125 cégnek, amelyek között leginkább kozmetikai, biztosítási, tőzsdényszereplő cégek, Louis Vuitton, Portugália, sörgyártók, gyógyszergyártók, mobiltelefon gyártó cégek, és így tovább. Tehát ezek azok a cégek, amelyeket 2010 óta beazonosítottak, amikor ugye elektronikus módon kezdték átadni az adatokat. De még mindig azon dolgoznak, hogy az ez előtti időszakból, tíz évre visszamenően próbálják azonosítani a cégeket. A mi adatvédelmi hatóságú megteszi a tőle telhető legjobbat, de hát nem hiszem, hogy sok változott a gyakorlatban. Persze nagyszerű, figyelmeztették a cégeket, hogy megszületett ez a bírósági ítélet, és aztán kész. Úgyhogy az a kérdésem, hogy a bizottság mégis mit tesz annak érdekében, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságok és a kormányok is betartsák ezt az ítéletet, a biztonságos kikötőről szóló ítéletet. Egyetértek az előttem szólókkal, szerintem a kongresszussal folytatott eszmecserében ez kellene az egyik legfontosabb napirendi pont legyen. Nem fogja ezt a bizottság és a tanács egymás között megoldani ugyanis. Köszönöm. Most csak nézem, hogy kér-e még valaki szót. Nem? Jó, akkor emlékeztetem a kollégákat gyorsan, hogy nagyon szalad az idő. Jurava mondja, hogy október 26-án azt mondta, hogy január 10-én újra ellátogat hozzánk. Elnézést. Tehát január 10-én visszajön hozzánk Jurava asszony. és ekkor szeretnénk választ kapni tőle arra vonatkozóan, hogy az USA mit mond, és hogy hogy állnak a tárgyalások. De azt hiszem a most elhangzott kérdések nagyon jól mutatják, hogy mennyire sürgős megoldást találni a határidő végéig. Hát én ugyanolyan szkeptikus vagyok, mint a képviselő kollégák ezzel kapcsolatban, úgyhogy érdekelne az ön véleménye, és az is, hogy vajon mit hallunk majd január 10-én, mert ez a határidő elég komoly határidő. Elnézést, én állandóan januárt hajtogatok, pedig decemberről van szó. Decemberről mondom még egyszer, úgyhogy átadom a szót Morilla úrnak, hogy válaszoljon a kérdésekre. Nagyon sok köztük a hasonló. thank you very much. Először is nagyon szépen köszönöm a kérdését. Be kell, hogy valljam, hogy most, hogy hallottam önöket, Feltettem magamnak a kérdés, hogy ilyen nagy tartalmi különbségek vannak a véleményünkben. Több kérdést is kaptam. Az első kérdés a politikai és adminisztrációs szintről szóló kérdés. A bírósági ítéletet követően azonnal administratív szinten, illetve politikai szinten, a biztos révén. Kapcsolatba léptünk az amerikaiakkal, és közöttük velük, hogy a Schrems ítélet kapcsán azonnal teljesen megváltozik az adatforgalom. Jurova biztos asszony Washingtonban látogatott 15 nappal ezelőtt ebben az ügyben. Ez azt jelenti, hogy nincsen technokratikus vita ezt illetően, hiszen két éve folynak a tárgyalások az amerikaiakkal, és teljes mértékben tudják, hogy ez egy politikai kérdés. Ahogy Juan Fernando López Aguilar is mondta, ez a jogállamiságról szól. Tehát teljes mértékben tudatában vagyunk ennek, nem tudom, hogy ennek örülnek, vagy sem, de mi teljes mértékben tudjuk, hogy ez mennyire fontos. Aztán még több kérdést is kaptam, konkrét válaszokat szeretnék adni. Kezdem. Fosz úr, megadandó válaszomat az arra vonatkozott a kérdése, hogy az amerikaiak tudatában vannak-e, hogy mi változott itt. Igen, erre a válaszom az, hogy igen, meg vannak győződve róla, hogy a gazdasági érdekek fontosak, de ezeket új, ez ezekről szóló tárgyalásokat új alapokra kell helyezni. Ami az adminisztratív kérdéseket illeti, ahogyha ezt félreteszem, kollégám ott volt velem Amerikában, és majd kiavít, hogyha rosszat mondok, de hát azt, mond, azt mondhatom, hogy a tárgyalások eléggé kemények, nagyon széles a dimenzió, nagy a dimenzió a tárgyalások során, figyelembe véve a kereskedelmi témákat is, tudatában vannak, hogy mi a e, tét. Jurava asszony nagyon könyörtelen tárgyaló. 2016. január vége, lett, szeret, e, vége előtt szeretnénk e, megegyezésre jutni. Jurova asszony tíz nap múlva beszámol a szakbizottságba. Január végéig folyamatosan tárgyalásokat folytatunk az amerikaiakkal, folyamatos kapcsolatban állunk, akár itt, akár Washingtonban. A Londonban lesz a legközelebbi találkozónk, mert mind a ketten ott leszünk, mind a két fél ott lesz misszión, tehát tudatában vagyunk, hogy mi forog kockán. A nagy elv, ahogy ezt, is el, ahogy ezt már elmagyaráztam a bevezetőmben, az az az, hogy alapvetően, amit a tárgyalás témája az amerikaiakkal, az az, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy a Schrems ítélet után kötelező érvényű kötelezettségekről van itt szó, figyelembe kell venniük az európai adatvédelmi rendszert, ennek a szintjét, tehát a tárgyalások, mind ahogy mondtam, elég kemények, könyörtelenek. Legyen szó, tehát a természetes személyeknek lehetőséget kell adni a jogvédelemre, a jogsegélyre, López Aguilar úr is utalt rá, hogy arányosnak kell lenni a szabályoknak, ezt is világossá kell tenni, és az ex post felügyeleti, illetve az ex post ellenőrzési rendszert is. Tudatában vagyunk annak, hogy a kiinduló pont az adatok, személyes adatok védelmére vonatkozóan melyek azok a feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megegyezzünk. A tangóhoz is két ember kell. Ennek teljes természetesen tudatában vagyunk. Teljes átláthatóságot illetően ezt megígérhetem, hiszen mi elszámoltathatóak vagyunk önök felé. Ami az egyéb kérdéseket illeti, Fosz úr és Gomez asszony tettek fel egy kérdést. A Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok szerepére vonatkozóan van egy irányelv, amely bizonyos kompetenciákat ad, A Sremsz ítélet óta velük együttműködve igyekszünk együttműködve garantálni az, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyv esetében is az adataink védelme megvalósuljon. Nem tudom, remélem, hogy sikerül megegyeznünk, és a megegyezés során nem fogunk a standardjaink alá menni. Bóni úr, ezekkel a tárgyalásokkal az nemzetközi adatok védelme még erősebb, ez a valóság, Ráadásul, hogyha nincs egyezmény, az nehezebb helyzetet hoz. Sajnálom, hogy nem tudok még konkrét választ adni. Tudom, ezeknek a problémáknak, amelyeket felvetettek, tudatában vagyunk, és az amerikai politika és egyértelműen megértette, hogy megváltozott a helyzet a Srems ítélet óta. Most hát győzedelmeskedhetünk? Hát ezt nem mondhatom. Mindent meg fogunk tenni, ami tőlünk tennik, tűnik, telik. Szipel asszony, január végéig szeretnénk megegyezni. Milyen hatása lehet ennek egyéb javaslatokra, amelyek a tárgyalóasztalon vannak most éppen. Nos, hát ezen dolgozunk, ezt mondhatom. Nagyon elkötelezettek vagyunk, és nagyon jól tudjuk, hogy mindez milyen hatással lehet, illetve hatással lehet egyéb témákra, tárgyalási témákra. Meg, fo- meg fogjuk próbálni a lehető legjobb eredményt kihozni ebből, de itt is két dologról van szó, két oldalról van szó. Meg kell győznünk az amerikaiakat arról, hogy a közös gazdasági érdekünk az, hogy jó, szép hárpor egyezményt kössünk. Ez jó döntés? Majd meglátjuk. Elnök, köszönöm szépen. Kollégák, tudom, hogy még szeretnének kérdéseket feltenni ebben a nagyon fontos témában, és Sajnálatos módon, mivel később vagyunk, tovább kell haladnunk a napi rendünkön, és hát tizedikén újra is találkozunk a bizottsággal. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kérdés lesz még. Úgyhogy majd, amikor a bizottság itt lesz, akkor tizedikén újra kitérünk erre. Úgyhogy köszönöm szépen a bizottságnak, köszönöm Forszak Miorillo úrnak, és tizedikén találkozunk. Köszönöm szépen. Colleagues, let's move straight to the exchange of views with uh, Matthias Rütte, the DG. Most pedig Matthias Rüte a Home főigazgatóságról, amíg eljön ide, addig elmagyarázom, hogy arról szó, hogy Törökországgal hogyan működünk együtt a EU-s kölcsönhatárokon menedékjogot és migrációt illetően, illetve a vasárnapi csúcsot illetően, hiszen ez nagyon fontos kihat a libe hatáskörére a migrációt illetően, menedékjogot, vízumpolitikát illetően. Tavaly októberben Törökországról elkészült az országjelentés, a vízum liberalizációs roadmap, és júliusban volt egy Törökországgal kapcsolatos közös bizottsági ülés, és tudom, hogy nagyon várják a kollégák azt is, hogy mi történt a november 29-i vasárnapi csúcson, illetve hát a Törökország EU két oldalú csúcson. Úgyhogy Rüte úr, köszönöm szépen, hogy eljött ide, és hát most pedig önén szó. Tessék. Köszönöm szépen. Igazából korábban kellett volna ide jönnöm, nem csak ma, hogy beszámoljak arról, hogy hogy állunk Törökországgal kapcsolatban, csak hát most volt a csúcs, úgyhogy ez a naptár játékaként esett így, de pont jól esett. Ha megengedik, akkor először is körvonalaznám azt, hogy mi vezetett a tegnapi török 28 tagállamos EU-s közti csúcshoz, nem történelmi csúcstalálkozó volt ez, Törökországgal tartozok a kapcsolatot, főleg Timmermans úron keresztül, és egy közös intézkedési tervet próbáltunk összeállítani a migrációs áramlatok kezelésére. Októberben kezdtük ezt a munkát, és ennek az volt a célja, hogy együtt működjünk Törökországgal, annak érdekében, hogy hogyan érhetjük ezt el, hogy a migrációs áramlatokat jobban kezeljék, a csempészéket lefülelhessük, és hogyan erősíthetjük a migráció kezelése terén az együttműködést Törökországgal létrejött az EU-Törökország közös intézkedési terv. Október 15-én volt erről egy népszavazás is, és ebben a közös intézkedési tervben több pont is szerepel, amiben együttműködünk Törökországgal. Minden oldalról sok kérést karoltunk fel, és hát a Törökországról oldalról is. Csak kicsit összefoglalom őket. Törökország kérte, hogy sokkal gyakrabban legyen csúcs találkozó szinten találkozó az EU-val, felgyorsuljon a vízum liberalizációs folyamat, előre haladjanak a csatlakozási tárgyalások, és megnövekedjen a finanszírozás annak érdekében, hogy Törökország az országba érkező menekült áradata jobban meg tudjunk birkozni. Ezt az intézkedési tervet eldöntöttük október 15-én, közben azóta Többször találkoztunk a török hatóságokkal, hogy megvitassuk, hogy hogyan ütemezzük ezeket a terveket, és hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy kölcsönösen elfogadható legyen az együttműködési mód. Tegnap a csúcs lehetővé tette számunkra azt, hogy egyet értsünk az intézkedési terv megvalósítását illetően, és más elemeket illetően is. És azt hiszem, hogy sokan azt mondták, hogy az EU-török kapcsolatok új lendületet kaptak, talán így lehetne legjobban jellemezni. Milyenek a következménye? Törökország fokozni fogja a csempészhálózatok elleni harcát, a szervezett bűnözés elleni harcát, és az irreguláris Törökországot elhagyók számát csökkenteni fogják, a kétoldalú újrabefogadási programokat jobban fogják alkalmazni, és a szérmenekülteket menekülteket jobban fogják integrálni, akik átmeneti védelmi státusszal rendelkeznek Törökországban. A menekültek iskoláztatását jobban meg fogják oldani a szír családok esetében. Ahogy már mondtam, török oldalról is elég sok kérés érkezett. Az egyik. Az az, hogy létrehoztunk egy menekülteket befogadó létesítményt. Tegnap az EU mobilizált 3 milliárd eurót ennek a központnak a kiépítésére. Tehát még egyszer, ezt nem a török hatóságok kapják meg, hanem konkrétan arra fordítódik, hogy a Törökországba érkezett menekültek ellátását javítsuk. Aztán lesznek még csúcs találkozók, az EU és Törökország között, amelyet eseti alapon húz, hívunk össze, évente kétszer. Magas szintű dialógust folytatunk a migrációról, a főképviselő bevonásával. Nyilván az intézkedési terv kitételeinek megfelelően Más magas szintű találkozók is lesznek, politikai dialógus, energia, ügyi viták. Ezen kívül december közepén lesz egy közi konferencia, ahol megnyitjuk a 17-es fejezetet, és néhány más fejezetet is, de nagyon sok fejezetnek a megnyitása nagyon bonyolult eljárás. A közösségi joganyagot át kell fésülni. Ha belegondolnak, hogy mennyire változott a közösségi joganyag a legutolsó screening átvilágítási folyamat óta, akkor láthatják, hogy Nagyon összetett a vita. A 23-as fejezet és a 24-es fejezet megnyitása ezt a szakbizottságot is érinti. És esetleg 2016-ban megnyithatjuk ezeket a fejezeteket végül. Avramopoulos és a Home főigazgatóság bevonásával a vízum liberalizációs folyamat központi szerepet kapott. Ez egy nagyon nehéz vita volt. Lehetett volna egy időpontra rábökni politikai szempontból, de mi nyilvánvalóan tettük, hogy ahhoz, hogy tényleg liberalizálhassuk a vízumot, bizonyos kitételeknek meg kell kerelni Törökországnak. Van egy úti tervünk erre. Ennek több mint 70 pontja van, ezt mind meg kell valósítani a vízum liberalizáció érdekében. Most fogjuk megvitatni hogy mi megvalósítható ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy nagyon sok jogszabályt már előkészítettek Törökországban, ami az előfeltételeket illeti, de meg kellett várni az új parlament összeülését, a kormányrendeletek megszületését, úgyhogy sok elemre várunk kellett. A cél az az, hogy év végére liberalizáljuk a vízumrendszert 2016-ban. A tanácsi következtetések azt mondják, hogy ez attól függ, hogy a vízumliberalizációs úti terv 70 pontját hogyan hagyják végre. Ez a folyamat nyilván azt jelenti, hogy javaslatot kell tennünk, a társjogalkotókkal egyeztetnünk kell, mert másképpen ezt nem lehet elintézni. Úgyhogy az elmúlt hetekben sokat dolgoztunk, annak érdekében, hogy fokozzuk a párbeszédet a török oldallal, hogy a migrációs áramlatokat jobban kezelhessék. 600 ezer Törökország területére érkezőt regisztráltak az elmúlt néhány hónapban a török szigeteknél. Aztán tudjuk, hogy Líbiából Olaszországban nagyon erős az áramlat. Nyilvánvalóan, hogy még nagyon sok megvitatni való van itt még. Nagyon fontos, hogy megegyezzünk, hogy a terheket megosszuk. Törökországba több mint két millió menekült érkezett, és saját bevallásuk szerint 8 milliárd dollárt költöttek ezeknek a menekülteknek a felszállásolására. Mivel a válság folytatódik Szíriában, ez azt jelenti, hogy továbbra is érkeznek majd menekültek. Úgyhogy a, visz, a letelepítési, visszatelepítési programokat is át kell fésülni. Biztosítanunk kell azt, hogy a legális migráció kerüljen előtérbe, az irregulárissal szembe. Elnök úr, viszonylag rövid voltam, bár valószínűleg még így is túl hosszan beszéltem, és szeretnék a vitára egy kis időt hagyni. Köszönöm. Nem tudjuk túlbecsülni a fontosságát ennek a témának, az aktualitását. Nagyon fontos ez. A, pont vasárnap volt a állam és kormányfők találkozója, a csúcs találkozó. Szinte mindenki szeretne hozzászólni, aki itt van. Úgyhogy először a koordinátorokatnak fogom megadni a szót, mert ők kérték, hogy kerüljön sor erre a vitára. Örülök, hogy ez nagyon aktuális éppen. Egyébként pedig mindenki szeretne hozzászólni, úgyhogy meg fogom adni a szót, de kérem, hogy tartsák be a két perces hozzászólási időt. Köszönöm szépen. Birgit szépen. Köszönöm szépen. Ezután a Törökországgal kapcsolatos, Törökországgal megtartott tárgyalás után is még nagyon sok nyitott kérdés van. Nincs elég pénz az afrikai alapban, nincs elég pénz, amit Törökországnak tudnánk adni segítségnyújtásként. A külső határok kérdése nyitott kérdés. Kérdezem, hogy a három milliárd euró honnan jön? második kérdésem már nagyon elegen van abból, hogy azt hallom folyamatosan, hogy Törökország milyen sokat tesz, a menekültekért. Hogyha összehasonlítjuk az ország méretét, gazdasági helyzetét, stb., akkor azt mondanám, hogy Libanon sokkal nagyobb terhet visel, mint Törökország. Mint persze folyam- de mi persze folyamatosan Törökországról beszélünk. Hogyha azt mondja, hogy a pénzt arra kellene felhasználni, hogy a gyerekeket iskolába küldjük, hogy jobb lakhatást biztosítsunk, de hol fog ez megtörténni? Ha jól tudom, a legtöbb szíriai menekült nem táborokban él, hanem törökországi városokban. Hogyan tudjuk megvalósítani azt, hogy tényleg a menekültek kapják meg ezeket a juttatásokat? A törökök elvileg viszontásként jobban őrzik a határaikat, több menekült tehát nem jönne Európába. Emellett vissza is fogadják a visszafordított menekülteket, de mi a helyzet az áttelepítéssel? Ez egy a resettlementtel, ez egy nagyon fontos kérdés. Illetve úgy hallottam, hogy eddig egyetlen szíriai menekült sem kap menedékjogot Törökországban, aztán úgy hallottam, hogy bizonyos fejezetek megnyitása e, merült fel a e, e, csatlakozás kapcsolatban. Nekem ez rendben van, az én pártom mindig is támogatta Törökország csatlakozását, de addig, amíg Erdogan van hatalmon, nem látom ennek a lehetőségét. Először Törökországnak bizonyos reformokat kell bevezetniük, illetve visszacsinálniuk néhány olyan változtatást, amelyet az elmúlt időszakban a jogállamiság területén tettek, és utána lehet erről beszélni. Törökország ugyanis nem éppen barátságos az újságírókkal, az másként gondolkodókkal, úgyhogy először Törökország változtasson, és utána lehet beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák, próbáljanak meg, beta, próbálják meg betartani a két perces hozzászólási időt. Stevens asszony következik. Helga. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Rövidre fogom. Törökországgal összefüggésben azt tudom elmondani, hogy vannak fáradozások arra vonatkozóan, hogy a menekülteket, török menekültet táborokba küldjék vissza, ahol aztán menedékjogot kérnek. Amíg az európai kvóták megmaradnak, addig ez folytatódni fog az eddigi folyamat. Nagyon fontos, hogy eh, hogy benyújthassák a menedék kérelmüket a menedékkérők a táborokban. Eh, az EU és, a török, és Törökország között egy 3 milliárd eurós egyezmény született tegnap a szíriai menekültek felvételéről Törökországban. Az elem minden rendelkezésre áll, a cselekvési terv elfogadásra került, a befogadási struktúrák, a pushback, a török parti határvédelem részéről, stb. Néha azonban nagyon magas az ár, amit meg kell fizetnünk a vízum könnyítés formájában például. Köszönöm szépen, Judith Sargentin. Do you have a point of order, Cecilia? Van-e valami ügyrendi kérdés? Elnézést. Cecíliának adom meg a szót először. Köszönöm szépen. Lehet, hogy félreértettem, de úgy hallottam, hogy a koordinátorok kapnak először szót. Nagyon sok mindent mondtak a kollégák. Birgit eh, szépen beszélt a pénzről. Én is tudatában vagyok annak, eh, hogy jön a karácsony és mindenki ugye összeírja a kívánságait, de most ezt a három milliárdot honnan veszik? Ez nagyon jó lenne tudni. Azt is szeretném tudni, hogy igaz-e, mint ahogy ez szerepelt egyes nemzetközi eh, papírokban, hogy már a 17-es fejezetet megnyitották a gazdasági és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban, illetve ami a liberalizációs folyamatot illeti és a vízumot illeti 2016 végéig néha, persze ezt is tekinthetjük kívánságnak, de ami a demokrácia és a jogállamiság kérdését illeti, hát itt még nagyon sok kívánnivalót hagy maga után Törökország, E, és egy mélyebbre ható jogi e, igazságszolgáltatási reformra lenne szükség az országban. Ez kulcsfontosságú számomra. Erről mit tud mondani? E, Erdogan a politikai ellenfeleit elnyomja. Ez rendkívül súlyos kérdés, ez nagy aggodalmunk. Erről beszéltek-e, vagy Egyszerűen csak megvásároljuk a lelkismeretünket? Hogyha csak a menekültek kérdését nézzük, minden harmadik személy, akit Libanonba befogadnak, a szíriai menekült, aki Szíriában, Libanonban él a szíriai menekült, tehát már majdnem, hogy a lakosság egyharmada menekült Libanonban, úgyhogy nagyon fontos, hogy Libanonban is tegyünk valamit, ez nagyon törékeny ország. Erről beszéltek-e, vagy fognak-e? Thank you, Cecilia. My apologies, that was... Köszönöm szépen, Cecilia. Elnézést, én hibáztam. Úgy adtam meg a szót a kollégáknak, adom meg a szót a kollégáknak, olyan sorrendben, ahogy szót kértek, most de először Judith Sargentini következik. Elnézést, elnézést. Judith Sargentini, és aztán Verzsi asszony. Nem, először Verzsia asszony, és aztán Judith Sargentini. Not, not my afternoon. Semmi nagy baj nem történik, hogyha Sargentini eh, asszony beszél előttem, nem ragaszkodunk a formalitásokhoz, de akkor már folytatom. Ugye az EU-Törökország csúcs találkozóra került eh, sor, Tyler Seed pedig eh, kivégezték. Ez egy nagyon fontos személy, az emberi jogok eh, jogvédője, és eh, nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy mi történt, mi az igazság a törökországi merénylettel kapcsolatban, de mm, gondolok az ankarai merényletre is. Törökországban, tehát az emberi jogok kérdésével kapcsolatban, a szabadságjogokkal, véleményével, a szabadságával kapcsolatban nagyon nagy megszorításokra került sor, aztán gondolhatunk itt az orosz kép lelövésére, de arra a török eljárása, amely lehetővé teszi a Dásnak egyáltalán, hogy pénzügyi forrásokhoz jusson és közben pedig energiaminiszternek nevezte ki egy személyt, akiről tudunk egyes mást. Most ami a jelenlegi helyzetet illeti, a menekülteket illeti, ön többször is említette, hogy Líbia és Olaszország között érkeznek, vagy ezen az útvonalon érkeznek nagyon sokan, közben Törökországból is nagyon sok menekült érkezik. Eddig azt mondták, hogy azért, mert Líbiában nem létezik, nem tönkrement, összedőlt az állam, ezért jönnek olyan sokan Líbiából, de most háromszor annyian jönnek Törökországból. Törökországban meg van állami struktúra, úgyhogy nem értem, hogy ez hogy lehet. Ami az NGO-kat illeti, a Human Rights Watch és az Amnesty International-t illeti, visszafordításokat, visszafordításokról számoltak be, Törökország szíriai menekülteket fordított vissza Szíriába. Most ezek kapcsolatban mi a helyzet? Minden mellett, hogy Törökország nagyon sok jót tesz a menekültekért, ezt is szeretnénk tudni. Köszönöm szépen, Judit Szárjentini következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy Birgit Szippel nagyon sok mindent elmondott, amit el akartam mondani, úgyhogy erre nem kell kitérnem. Az Európai Bizottság kiváló tájékoztatást ad azzal kapcsolatban, hogy melyik az a tagállam, amely az UNHCR-nek fizet, a World Food Programnak fizet, az Afrika alapnak fizet, melyik az, amelyik betöltötte, vagy az ígéretét teljesítette a resettlementtel kapcsolatban. Hát folyamatosan nézem ezeket az aktualitásokat. Én bízom a számokban, de ettől még nem bízom a rendszerben. Tegnap ugye a csúcs találkozóra sor került. Na hát nem tudom, hogy miféle egy megállapodás ez mert a vízum liberalizáció és az újra, új áttelepítésről már évekkel ezelőtt is beszéltünk, de nem történt ez meg. A három milliárdos ala, finanszírozás, ez mit jelent, mire fogják költeni, mert hogyha arra gondolok, hogy két millió menekült érkezik, és három milliárd eurót adnánk ez nem túl nagy összeg, talán ez 1,8 milliárdhoz viszonyítva, amit Afrikának adunk, magas összeget, de hát mégsem olyan magas összességében. Lehet, hogy nem jó személyhez beszélek, ön az Európai Bizottságot képviseli, ugyanis nekünk az az érzésünk, hogy Törökországgal egy egy csomagegyezményt kötünk, nem vagyunk benne biztos, hogy ki fog ebből hasznot húzni, de az biztos, hogy nem a menekültek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Judit. Kora úr következik. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt évvel ezelőtt egy Gaddafi nevezetű úriember 5 milliárdot kért azért, hogy megoldja a Líbiából áramló migránsok problémáját, és azt a választ kapta, hogy nem, mert Líbia a jogok szempontjából nem tudta garantálni az elvárásokat. Most akkor egy egyszerű kérdést teszek fel a bizottságnak. Milyen garanciákról beszélünk, amelyeket Erdogán nyújtani tud, hogyha tudjuk, ugye, hogy Törökországban az összes jogot megsértik, emberi jogot. Ugye emlékezünk arra a török, arra a kurd ügyvédre, akit két nappal ezelőtt öltek meg, és hogy hogyan bánnak az emberi jogi aktivistákkal Törökországban. Ne felejtjük ezt el. Hát az elfog, elmúlt években több milliónyi eurónyi segítséget adtunk Törökországnak a csatlakozást támogatandó. Hát nézzük meg, hogy hogy alakul az emberi jogi helyzet, tehát szerintem a jogok állapota nem javult Törökországban. Erdogán nagyon jó kettős játszok, játékot játszik, semmifajta garanciát nem ad, eljön ide, és megkapja a pénzügyi támogatást. Több vasat tart a tűzben egyszerre, és vannak ezek között igen veszélyes vasak is. Tehát engem érdekelne, hogy milyen fajta garanciát kérünk a 3 milliárdért cserébe. Ez egyébként nem is elég, tehát nem lehet ezt összevetni azzal, amire szükség lenne, hogy ekkora áradatot kezelni lehessen. És hogy milyen fajta biztonságról van itt szó? Hát a ne csináljunk úgy, mintha ez a probléma ne, nem létezne. Thank you very much. Köszönöm. És Mussolini asszony következik. Te jó, pensa... Köszönöm, elnök úr, én azt gondoltam, hogy ma ezt kellene mondani, hogy tessék itt a megállapodást Törökországnak a következőt kell megtennie, 3 milliárd eurót ad az EU-nak, úgyhogy a vízumliberalizáció megvalósulhasson. Hát nem feledhetjük el azt, amit a bizottság mondott, és nem feledkezhetünk meg arról, amely történt. Hát ez micsoda megállapodás, most gyilkolták meg ezt az ügyvédet, és aztán nagyon világos a garanciák helyzete. Hát itt vannak a pénzek, ki ellenőrzi ezeket? a török-szír határon fegyverek, mindenféle tárgyak, áruk áramlanak oda-vissza. Én láttam a televízióban ezeket az embereket, akik a mondjuk az orosz gépet lelőtték, azt gondoltam, hogy terroristák, igaziból nem, törökök voltak egyszerűen. Tehát azért én nagyon-nagyon ellenzem ezt a megállapodást, a helyzetet látva. Mr. Dupré, please. Dupré úr. Uh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem igazán bízom Erdoganban, hadd kezdjem ezzel és nem értek egyet azzal a politikával, amit folytat. A kurdok az egyetlenek, akik a, a Daesh-nak ellenállnak, közben átengedi Törökország az IS olajszállítmányait, stb. folytathatnám. Három kérdésem lenne. Az első, a három milliárddal kapcsolatban, ami a számot illeti, olvastam a hivatalos anyagot, azt írják ebben, hogy 8 milliárdba kerül Törökországnak ez a sok menekült. Abban az anyagban, amit kaptam, ebben 7 milliárd van. Van egy másik anyag, amiben 6 milliárd van. Na most akkor ez ki, ki ki becsülte ezt meg. Ezek komoly számok. Ahogy Szipel asszony is mondta, nem, két és, nem csak, hogy két és fél milliárd nem két és fél millió, millió emberről kell gondoskodniuk, sokan vannak menekültáborban, közben Libanonban is vannak sokan, három milliárd, három milliárdot adunk Törökországnak. Honnan jön ez a pénz? Másodszor, ami vízumliberalizációt illeti, a legutóbbi jelentésben, ahogy ön is mondta, 70 területen kellene még javításokat elérni, reformokat elérni, de közben liberalizálják a vízumot? Hát a helyzetet tekintve azért csak fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz itt. Nem fogják megállítani a menekülteket, ez, elhisszük ezt nekik, közben liberalizáljuk a vízumot. Ez újabb ajtókat nyitunk meg, kapukat nyitunk meg előttük. Remélem, hogy tudatában vannak annak, hogy mit csinálnak. A harmadik tóla pedig a visszafogadás. Ez kétre vonatkozik a törökökre, akik hozzánk jönnek, azok, akik legálisan bejöttek a területünkre, vagy akik menekült státusz kaptak. Lenne egy másik javaslatom, és ezen az utolsó gondolatom, Mondjuk azt, hogy Törökország biztonságos harmadik ország? De hát ezért mégiscsak furcsa lenne ebből kiindulni. Gondoljunk csak az újságírókra, másként gondolkodókra. Mielőtt a biztonságos országok listájára tesszük ezt az országokat, gondoljuk végig az ő helyzetüket. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem... Gyerek úr, köszönöm. Elnök úr, a kérdésem egy olyan témát illet, amiről én először hallottam, nem beszéltek erről az előző Európai Tanácsülésen, csak a mostanin, tehát arról, hogy együttműködnek Törökországgal az embercsempészek elleni küzdelemben, illetve a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Tudjuk, hogy az égei tengeren komoly műveletek zajlanak. És most ezt hallottuk, ez ugye felkerült a napirendre, vagy felmerült az eszmecserében, de hát kérdés, hogy milyen mértékben fog Törökország együttműködni a rendőri erőkkel, az EU-s tagállamok rendőri erőivel. Tehát milyen lesz ez az együttműködés, hogyan fog ez megvalósulni? Hát nem sokat ért el eddig még a szervezett bűnözői csoportokkal felvett küzdelemben ez az ország, és az is érdekelne, hogy vannak-e tervek arra vonatkozóan, hogy az OFIA műveletet kiterjesztik az égei tenger partjára, esetleg még a Fekete-tengert is beemelik ide, e, és hogy a harmadik szakaszba lépe ez. Guillaume asszony következik. Merci. Je retrouve dans Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent elmondtak a kollégák, amit én is szerettem volna elmondani, úgyhogy én is arra szeretnék visszatérni, hogy egyes fejezeteket meg akarnak nyitni. Jogállamisága, alapjogokra vonatkozó kérdéseket említek itt. A, nem csak a merényletre szeretnék utalni, hanem újságírókat is börtönbe zártak, kémkedéssel vádolják őket a Hürriyet igaz, egy igazgatóját, eh, Adam Gült. Eh, én azt szeretném tudni, hogy valóban teljesítették-e eh, a feltételeket, Törökország teljesítette a feltételeket, vagy megváltoztatok a feltételeket a legutóbbi eset óta, hogy most ezeket megnyitjuk. És ami pedig az éves jelentést illeti, amelyet nemrégiben tettek közzé Törökországgal kapcsolatban, és ez nem igazán értékelte pozitívan a helyzetet Törökországgal kapcsolatban. Timmermans alelnök is értékelte a helyzetet, és olyan információink is vannak, amelyek szerint nagyon nehéz helyzetben élnek azok a menekültek, akik, akik táborokban élnek, ellentmondanak egymásnak a, a beszámolók, Timmermans úr és mások szemtanúk beszámolói. A három milliárdról nem fogok most már beszélni, mert a többiek már elmondták, amit gondolunk erről. Ami pedig azt illető, hogy Törökország biztonságos harmadik országrán eddig ezt nem említették, nem tudom, hogy ezzel hogy állunk. Köszönöm. Ská Keller következik. Um, I actually... Köszönöm szépen, én csak egy-két kérdést akartam feltenni. Először is, a letelepítése vonatkozóan. Hát itt még semmilyen szám nem szerepel, de még a jövőbeni esetre sem fogalmaznak meg számokat ugye a meglevő kötelezettségvállalások mellé körülbelül 20 ezer helyről van szó két évre. Engem érdekelne, hogy a 20 ezer fővel kapcsolatban hol állunk. Aztán a mini csúcsról néhány szót, kilenc tagállam ott volt, ugye a török csúcs előtt. Érdekelne, hogy melyik volt ez a kilenc tagállam. Aztán van egy kis kavarodás azzal kapcsolatban, hogy Törökország biztonságos országnak minősül-e, vagy sem ez azért fontos, mert mondjuk a szír menekültek akkor visszaküldhetőek Törökországba. Tehát most akkor kijavítana bennünket, hogy Törökország nem lesz eh, biztonságos ország, csak biztonságos származási ország esetleg? Nem mindegy. Eh, több érvet is felsoroltak a kollégák a kurd kisebbségtől kezdve egyéb eseményekig. Tehát esetleg akkor a származásra nézve lenne biztonságos ország. Köszönöm, Kiti Peré következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én is néhány kérdést tennék csak fel. Ebben a parlamentben a török téma egyik előadója vagyok, úgyhogy ebből a szemszögből teszem fel a kérdéseimet. Mi van a csatlakozási tárgyalásokkal? Ugye Franciaország egy évvel ezelőtt már a 17-es fejezete kapcsolatos vétóját visszavonta, a vízumkönnyítést már 2013 óta tárgyalják. Nem enyhítettünk a kritériumokon, de akkor most miért akarnak új lendületet adni ezeknek a tárgyalásoknak sem? Franciaország sem, Ciprus nem szüntette meg a vétóját a többi fejezeten, akkor most miért állunk ki amellett, hogy olyan fejezeteket nyisson meg? Mi inkább a fejezetek lezárását kellene, hogy támogassuk. És milyen, milyen újdonság történt Törökországgal kapcsolatban? Mi történik a határokon? Hát ha a német sajtót olvassák, akkor itt még mindig az szerepel, hogy Németország a 400 ezer menekült áttelepítésével kapcsolatban szeretne egy mini csúcsot. Engem érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban hol állnak. És aztán a harmadik országbeli állampolgárokról, hát ugye megvan a visszafogadási megállapodás a török állampolgárokat visszafogadják, tehát ez azt jelenti, hogy harmadik országbeli állampolgárokról van szó, akkor most ez kit érint? Olyan menedékkérőket, akiknek az adatai Törökországban dolgozzák fel, vagy mondjuk valaki, aki Hollandiában van, őre is vonatkozna ez? Mert hogyha csak Görögországban volna ez például, ha ott dolgozzák fel az adatokat, akkor nem sok értelme van. Tehát nem értem, ez elegendő, vagy nem? Köszönöm. Köszönöm minden kollégának, aki feltette a kérdéseit, és Hozer úr következik. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy igenis van értelme annak, hogy beszéljünk Törökországgal. És azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a reálpolitikai körülményeket figyelembe vegyük. A csúcs az kiábrándító, pedig azért, mert nagyok voltak a várakozások, bejelentések, de igazából releváns eredmények nem születtek. Közben azt azok a fejlemények, amik Törökországban folynak, azok elképzelhetetlenek, a PKK saját magát intézi el így, és a Human Rights Watchnak a jelentése, mi szerint Szíriába vissza toloncolnak illegálisan menekülteket, miközben több mint 170 ezer kurd Törökországon belül elvesztette a hazáját. Erről sem esett szó a csúcson, legalábbis a következtetésekben semmiképp sem és én azt gondolom, hogy ha ez így zajlik tovább, akkor csak az lesz a vége, hogy fokozódni fog a menekülteknek a száma, hogyha a körülmények nem teszik lehetővé, hogy a saját hazájukban maradjanak. Aztán a csúcsot illetően már ezt említették, mert nem állunk készen arra, hogy Libanon, Irak, ugyan ezekben a helyzetben vannak, sőt sokkal drámaibb a helyzet. Miért nem foglalkozunk ezekkel az országokkal? Miért nem folytatunk párbeszédet? Miért nem stabilizáljuk a helyzetet? Köszönöm. Tomás. krátkých otázek. První je otázka záruk. Chtěl bych vědět... Eh, Köszönöm szépen. Azt szeretném tudni, hogy milyen garanciát tud adni nekünk Törökország arra, hogy valóban ezt a pénzt a menekültekre fogják fordítani, nem pedig arra, hogy egyes költségvetési fejezeteket javítsanak fel Törökországban. Július óta Törökország szisztematikusan átengedi a menekülteket Európába, és a arról tájékoztattak engem az NGO-k, hogy gyakorlatilag toborozzák az embereket a török országi menekültáborokban olyanokat, akik Görögországba akarnak menni. Na most hiszünk egy ilyen országnak, amely szisztematikusan szembe megy a demokráciával? A harmadik dolog, megnéztem a büntetőjogot, és megnéztem az ide vonatkozó paragrafusokat, azok a személyek, akik az embereket csempészik, ezek az emberek hamisítják az igazolványokat, illetve a útleveleket, ez bűncselekménynek számít. Most ezt miért nem veszük komolyan? Miért nem indul eljárás ezek ellen az emberek ellen. Valóban azt gondoljuk, hogy Törökországgal együtt lehet működni a demokrácia ilyen szintű lábbaltiprása eh, mellett. Törökország valóban eh, biztonságos harmadik ország eh, kurdokat úgy kezelik, ahogy kezelik, ez elfogadható, Gomez asszony? Mr. Mm, Ruta, I would... Ruta úr, Miért nincs visszatelepítési program, ami működne? Portugáliában mindenki e, várja például, hogy az újraelosztás működjön, várjuk a menekülteket, de nem érkeznek. Aztán Szíriát illetően, az emberi jogok helyzetét illetően teljes mértékben elfeledkezett ezekről a tanács. Pont akkor, amikor a parlamenti képviselő jogást meggyilkolták, vagy az újságírókat. Aztán Ciprus, miért nem foglalkozik senki ezzel a kérdéssel? Hallom, hogy egyezmény fog születni, tehát nem kellene erről többet tudnunk. A liberalizációt, illetően a vízum liberalizáció. A tweetek szerint Törökország nem etikus, de okos stratégiát használ, miközben az EU etikus, de buta stratégiát. Úgyhogy nem csak azt kérdezem, hogy évről évre honnan lenne 3 milliárd eurónk erre a problémára, de én azt is kérdezem, hogy hova megy ez a pénz hogy követjük ezt nyomon. Nem a török kórházakba megy, ahol a Daesh-nek a katonáit kezelik? Nem az olajvezetékek és az olajcsempész teherautók finanszírozásra, ami a Daesh olaját csempészik be a török kikötőkbe, török hallgatólagos jóváhagyással? nem arra fordítódik a pénz, hogy a kurdokat bombázza Törökország? Miért nem iskolákra szálljuk Libanonban, Irakban? Miért nem építjük újra Szindzsárt, most, hogy a kurdok visszaszerezték? Hiszen ez Rakka és Moszul között megszakítja az ellátási útvonalat is. Köszönöm. Tack så mycket, herr ordförande. Jag, vill, va, jag är inne på lite grann samma fråga. Köszönöm szépen. Én is feltennék néhány kérdést. Gomes asszony. A kérdés az, hogy miért hagyják el ezek a menekültek a hazájukat. Pedig ez lenne az intézkedési tervnek az egyik alapfeltétele. Pontosan a Daesh miatt hagyják el az országukat. Aztán Törökországgal kapcsolatban támogatnunk kellene a kurdokat és a kurd kérdés megoldását. Nem tudom, hogy egyáltalán ez a kérdés felmerült a csúcson a hétvégén. Köszönöm, Kirkhope úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudja, hogy nagyon nehéz olyan országokkal, mint Törökország együtt élni, különösen amikor a görög szigeteken naponta átrepülnek a gépeik, de hát együtt kell érnünk velük, és hát tudom, hogyha működünk Törökország, az megoldhatja a migráns kérdést. Bár Törökország kritizálja a Törökországot gyakran, de így kell előrelépnünk. De amíg a következő fejezeteket megtemnyítjük az akiból, addig nagyon más a helyzet. A legrosszabb az lehet, hogy azok, akik EU-filek, és akik azt gondolják, hogy Törökországnak az Unióban a helye. Azokat megint eláruljuk. Mert nem azt mondjuk, hogy megoldjuk a fejezeteket, azt mondjuk, hogy megnyitjuk őket, és aztán a kritériumoknak megfelelően járunk el. De hát látjuk, hogy kizár dolog, hogy Törökország megfeleljen a kritériumoknak, úgyhogy fals reményeket keltünk a törökökben. Úgyhogy az a véleményem, hogyha valóban akarnak Törökországról beszélni, akkor a Kázus Belliről beszélünk, hogyha a maritim jogot alkalmazza Görögország Törökországgal szemben, és hogy Törökország mikor lesz kész arra, hogy egyetlen a fejezetekkel foglalkozhassunk. Aztán Kati Piri, aki barátom. 137 ezer visszatérítési kérelmet adott be Görögország, Törökország felé. Tudják, hogy mennyit fogadtak el ebből? háromezer at Hát, ha ez száz negy, majdnem 140 ezer kérelemhez viszonyítjuk, akkor milyen remény maradt arra, hogy megegyezzünk? Olyan remény, amiről itt a bizottság beszámol. Köszönöm Kirkosz úr és kollégák. Rüde, Rüde úrnak esélyt kell adnunk, hogy válaszoljon, úgyhogy López Aguilar úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Rüte úr. Azt hiszem érzi, hogy milyen itt a hangulat. Úgyhogy nem kellene arról beszélni, hogy jók az eredmények, hanem sokan nem egészen értjük, hogy a bizottság előre rohan a török tárgyalásokkal miközben teljesen figyelmen kívül hagyja a Törökországon belüli politikai helyzetet. Úgyhogy specifikus választ adna-e arra? Hogy először is honnan fogják a pénzt szerezni, azt a három milliárd eurót, amit Törökországnak szántak. Második kérdés hogyan biztosítják azt, hogy elérje a pénz azt a célt, ahova küldték, hogy valóban a szírmenekültek támogatására fordítják ezt. Törökország globális szereplő, regionális nagyhatalom, és nagyon kifinomult nemzeti szuverenitás érzékük van, úgyhogy ezt kérdezem. Köszönöm, Windberg asszony. Tack, herr ordförande, och tack för... Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Eh, egyesek itt eh, a Egyesek csóválják a fejüket, hogy mi minden, mit akarunk itt 3 milliárd euróval, de közben összesen jön ez a pénz, három évre kellene elosztani ezt. A tagállamokat hogyan lehet erre kényszeríteni? Kívánják-e kényszeríteni őket? a tagállamok befizetéseit erősíteni, növelni akarják, és akkor mi a helyzet az elosztása, mi a helyzet a kvótákkal? azok, akik nem vesznek föl menekülteket, azok ezt kiválthatják pénzzel? Így képzelik el? A legjobb az, hogy a britek úgy fogják értékelni, hogy akkor szavaznak jól, hogyha kilépnek az EU-ból. Megadom a szót. Mennyi időre van szükség a válaszhoz? Kérem, próbálja meg a lehető legrövidebben, hogyha sikerül. Az egyes kérdésekre nem külön-külön próbálok válaszolni, hanem megpróbálom csoportosítani a válaszokat. Hogyha valamit kihagyok, akkor emlékeztessenek majd rá. És mm, megpróbálom utólag megválaszolni. Ami a pénzt illeti, van egy javaslat az asztalon, 5 100 millió felhasználását teszik lehetővé az EU alapokból, és a tagállamoktól a 2,5 milliárdot várjuk. Annak érdekében, hogy a 3 milliárd tehát így meglegyen. A tegnapi következtetéseket illeti, ami a tegnapi következtetéseket illeti, az EU-t e, e, kötelezi 3 milliárd befizetésére, kifizetésére, de nem mondja meg, hogy honnan jön a pénz. Úgyhogy még bizony van mit beszélnünk és tárgyalnunk. Tehát teljes elkötelezettség a tagállamok részéről, a feladatuk megtalálni valahol ezt a három milliárdot. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy mobilizálni e, tudunk fél milliárdot az alapokból. A második kérdés, ami összefügg a pénzzel, igen, ezt külön elkülönítenénk, elkülönítjük a menekültek számára. Valószínűleg a Trust Fundon keresztül, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a szíriai menekültek őket vegyük itt elsőként, akiket a leginkább érint ez a konfliktus, és Libanon és Jordánia is természetesen a radarunkon van. Tudatában vagyunk az ő, az, annak is, hogy ők milyen terhet viselnek. Az át, ami a pénz mobilizálását illeti, majd ezt látni fogják az Afrika eh, alappal, megsegítési alappal kapcsolatban. Lesznek konkrét projektek, amelyeket meg kell vizsgálni. Van egy igazgatóság, amely ezeket megvizsgálja, és nem úgy van, hogy három milliárdot átutalunk, hanem konkrét projektekre, iskolákra, eh, struktúraépítésre, infrastruktúrára, nem csak menekül táborokról van szó, hanem azokról is, akik a városokban élnek tehát konkrét faluapra kerül majd sor, követjük, után követjük ezt a pénzt. A DG Home főigazgatójaként adom ezeket a válaszokat, ez nem az én feladatom lenne, a többi kollégának kellene tájékoztatni önöket erről, de amiről én tudok, arról tájékoztatom önöket. A bizalom, kölcsönös bizalom jegyében. Ami a fejezetek megnyitását illeti, ez itt megint csak Hán biztos úr és más dj k um, illetékességébe tartozik. Teljesen egyetértek azzal, hogy a Fejezetet megnyitását ki kell használnunk annak érdekében, hogy a rendszerben elő hatékonyságot megkérdőjelezzük, itt most konkrétan Törökország esetében. Hogyha a 23-as és 24-es fejezetet megnyitjuk, ezt azért tesszük, hogy tükröt tartsunk Törökország elé, és azt mondjuk, hogy ez nem működik, ez nem működik, az emberjogi helyzet rossz, az igazságszolgáltatás függetlensége nem megfelelő. Tehát így használtuk mindig is a tárgyalásokat, a, a tárgyalások lezárása jelenti azt, hogy elégedettek vagyunk a helyzettel. Tudom, hogy megváltozott a kultúra az elmúlt években ezzel kapcsolatban, de ez volt az általános megközelítés, és azt hiszem jó lenne visszatérni ehhez a megközelítéshez. Az egyik eh, képviselő már azt mondta, elmondta, hogy, hogy a 17-es fejezetet mindig meg akartuk nyitni, már régóta terveztük ezt, ez december 13-án, 14-én valószínűleg meg fog történni. Mi a visszafordítást illeti, visszafogadást illeti, teljesen világos, hogy, hogy van egy görög-török visszafogadási egyezmény, visszafogadási rendelkezések léteznek Görögország, Törökország és Bulgária között, illetve mm, Törökország és Románia között egyesek működnek, egyesek nem működnek, mások nem. Ez, ez az egyik legfontosabb téma amit eh, én is felvetettem, a eh, visszafogadási bizottsági találkozón, erről majd be tudok eh, számolni, mert nemrégiben sikerült megállapodnunk. Volt egy második visszafogadási bizottsági ülés, illetve lesz januárban, ahol majd megnyitjuk ezeket a témákat, megvitatjuk ezeket a témákat. Most nem fogok itt a részletekbe belemenni ezzel kapcsolatban, de teljesen világos, hogy egyértelmű érdekünk az, hogy biztosítsuk azt, hogy az EU-Törökország visszafogadási egyezmény, egy, amely egyelőre csak a török állampolgárokra vonatkozik, ezt nagyon gyorsan ki kell terjeszteni, a harmadik országok állampolgáraira is. Ez is a vita tárgyát, illetve a tárgyalások tárgyát képezte a vízum liberalizáció felgyorsítását illető tárgyalásokra gondolok. Ami a visszafogadást illeti, ezt önök jobban tudják, mint én. Itt nem arról van szó, hogy visszaküldjük az embereket, azokat, akik menedéket kértek, hanem olyan személyekről van szó, akiknek nincs joguk maradni, akik már, már nincs joguk maradni, mert a menedék e, e, kérelmüket elutasították, és ez minden tagállamra vonatkozik, nem csak Görögországra. Az EU Törökország visszafogadási egyezmény erről szól, és a vízumliberalizációs tárgyalások is erre utalnak. Azt kell megnézni, hogy a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó rendelkezést tudjuk-e alkalmazni. A vízumliberalizáció során előfeltétel ez ennek a témának a megnyugtató lezárása. Csak akkor tudjuk elindítani a vízumliberalizációt, hogyha már tudjuk, hogy kiválóan működik a visszafogadás. Ez a következtetésekben eh, is szerepel. A valóságban az a helyzet, hogy Törökországnak a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó visszafogadást kell bevezetnie, mielőtt ki tudunk térni a vízum liberalizációs javaslatra. a ö, nagyon szoros a határidő a vízumliberalizációt illetően. Nem ott írtuk föl a het, azt a 72 pontot, amelyet a legutóbbi jelentésünkben ö, ö, fölvetettünk, ezt Döpré úrnak mondom, teljesen világosan fogalmaztunk ezzel kapcsolatban. Megnéztük, hogy mit lehet tenni most, mennyi ideig tart ez, és bizony vannak nagyon pertinens kérdések, adatvédelem és más. Aztán a közös cselekvési terv keretében a rendőri ellenőrzést elősítjük, ami az ember csempészeket illeti, aztán meg fogjuk nézni, hogy hogy fogjuk e, ezt majd az adatvédelemmel együtt megvalósítani, ez még nagy nehézséget jelent. Tehát ezzel kapcsolatban még bizonyos lépések szükségesek. Nézem itt a kérdéseket, amiket fölírtam. Ami a ö, resettlement, tehát az áttelepítés politikáját illeti, Én is olvastam az újságokat, de hát azért ennél több információra van szükségem meg kell nézni, hogy mi, helyzet, mi a helyzet ott, a helyszínen. Egyelőre a következtetésekre tudok, megfogalmazására tudok támaszkodni, amelyek utalnak a nemzeti és a fennálló európai visszafogadási egyezményekre, áttelepítési egyezményekre, befogadási egyezményekre. mert Bejelentettük az állandó letelepítési programokat. Középtávon sokkal nagyobb energiaráfordításra van szükség. Itt 22 ezernél állunk egyelőre, de hát ennél sokkal több felajánlásra van szükség. Erre majd igyekszem visszatérni az UNHCR-en keresztül is folyik a munka a legtöbb esetben, nemzeti szintű koordinációra van szükség. 2010 15-re vonatkozóan 40 ezer helyet ígértek a telepítési keretben. Nem tudom, hogy ezt megerősítették-e, az ijászót fogom majd kérni, hogy vizsgálja meg az áttelepítési ígéreteket és ezek megvalósítását. Hogy ezek tagállami szinten tehát megvalósultak-e. Sok egyéb téma volt, általánosabb téma és emberjogi helyzet, együttműködés Törökországgal. Nyilván önök is tudják, hogy számos pontot már felvetettünk a viták során, de ezeket nem tudom itt egy nyilvános ülésen megtárgyalni. De teljesen világos, hogy tudatában vagyunk az emberjogi helyzetnek. És hogyha megengedik, akkor utalnék a víz, a a vízumliberalizációs ütemtervre. Nagyon fontos eh, jelzőszámok vannak ebben az ütemtervben, amelyek eh, az emberjogi helyzet javítására vonatkoznak, ami nagyon fontos volt Timmermans biztosnak, és Avramopoulos eh, biztosnak is, és nekünk is, az az, hogy megtartottuk azt a kötelezettséget, hogy az terv ez, indikátorait be kell tartani, ami az emberi jogi helyzetet illeti, ennek javítását illeti, ez az előfeltétele a vízum liberalizációnak. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan vissza kell térnem ide önökhöz, a biztonságos származási ország kérdését, az én ö, tudomásom szerint ez nem volt a tárgyalások ö, tárgya tegnap, de talán majd erre vissza kell térnünk részletesebben. Guillaume asszony, én már erre vissza fogok térni később. Vannak egyes tagállamok, amelyek azt gondolják, hogy a 38-as, 39-es cikkelmében ez az menedék eljárási, menedékjogi eljárási irányelv 38-as, 39-es cikke szerint Törökországot lehetne biztonságos harmadik országnak tekinteni, de jelen pillanatban ez nem volt erről nem beszéltünk a tárgyaláson, vagy nem volt erről szó a tárgyaláson. Egyelőre a harmadik, biztonságos harmadik országok listája ugyan felmerült, de most egyelőre azokról van szó, akik a török állampolgársággal rendelkeznek, és itt megint csak az eseti vizsgálatra kell, vizsgálathoz kell ragaszkodnunk, de nyilván más alkalommal erre visszatérünk igyekeztem végigmenni a kérdéseket, nem tudom, hogy sikerült-e mindent megválaszolni. Elnézést, hogy nem tudtam egyesével válaszolni, különben két órát itt ülhettem volna. Remélem, hogy sikerült néhány dolgot tisztázni. Döpré úrnak mondom, a 4 milliárd dollár, Úgyhogy 4 milliárd doll, 8 milliárd dollárról van szó, mi pedig euróról beszélünk, úgyhogy lehet, hogy ezért volt különbség a számok között, de lehet, hogy más okból voltak más számok, de majd önnel ezt egyeztetem. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nyilván visszatérünk majd Köszönöm szépen, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre, Rute úr. Köszönöm szépen. Látják a kollégák, hogy elkéstünk. Kedves kollégák, már késésben vagyunk, vannak még más napi rendi pontok, amelyek nem biztos, hogy megtárgyalásra kerülnek. De akármi is történjen, a 6 óra 10-kor szavazunk. Kérem, legyen itt mindenkinél az elektronikus szavazókártyája. A következő napirendi pont, az ötös napirendi pont, a három oldalú egyeztetések állapotáról való beszámolás, Jan Albrecht a szó, tessék. Ask for some awareness for this, uh, Köszönöm szépen, csak tájékoztatok mindenkit a triológus állásáról, a hálózat és információs biztonság irányáról van szó. Az IMCO szakbizottság a felelős bizottság a témában, és Andreas Schwab az előadó a néppártból. Most ott tartunk, hogy elég régóta zajlik ez a trialógus, és időnként nehéz megállapodni, ugyanis a tanács egész egyszerűen néha nem fogalmazza meg az álláspontját érdemben, és hát ezért nehéz véglegesíteni a szöveget. Nagyon fontos irányelvet sokan szeretnének előre haladni vele. A bizottság néhány évvel ezelőtt tette le az asztalra a javaslatát, ugye itt informatikai biztonságról, érzékeny infrastruktúráról van szó, és most ott tartunk, hogy remélhetőleg nem sokára le tudjuk zárni ezt a dossziét, ugyanis András Schwab az előadó jövő héten szeretné ezt megtenni, illetve hát december 7-ig, és a parlament oldalán mindannyian hajlandóak vagyunk ezt lezárni, de a tanács oldalán még mindig problémás. Ahogy mondtam, és néha csak apróságokat tudunk elérni, apró lépéseket, legalább egy új találkozóra még szükség lenne, szükség lesz, de megpróbáljuk a megállapodást elérni. Amin, amiben sikerült megállapodni, az a hatóköre ennek, mégpedig az, hogy be, bele fog tartozni, bele fognak tartozni a digitális szolgáltatások, digitális szolgáltatók, az úgynevezett internet enablerök is, és legutóbb már azt is tapasztaltuk, hogy a kényes infrastruktúrát is meg kell vizsgálni. A kérdés még az, hogy a hatókört hogyan lehetne pontosan meghatározni, mert gyakorlatilag minden technológia besorolható lenne a kényes infrastruktúra címkéje alá vagy kategóriájába, de valahogy ezt le kellene szűkíteni, és persze a tanács mindig restriktívebben gondolkodik, mint mi, amikor ezekről a területekről van szó, hogy mi tartozzon ide. De hát azért remélhetőleg megtaláljuk majd a megoldást. Ami a Libeszak szakbizottságot illeti, és be is fejezem ezzel, elnök úr, a LIBE szakbizottsági véleményben az adatvédelmi rendelkezésekre figyeltünk oda, és sikerült elérnünk, hogy ezek bekerüljenek az álláspontunkba. Hát a tanács oldalán nincsen még semmilyen végleges döntés, de az látszik, hogy a meglévő adatvédelmi jogszabályokra van utalás, és ez ugye a személyes adatok védelmére is vonatkozik, például a jogsértési értesítésekre vonatkozóan benne van, hogy ha személyes adatokról van szó, akkor az adatvédelmi hatóságokat informálni kell. Itt tartunk tehát most, és amint sikerül a megállapodást megkötni, tájékoztatunk mindenkit. Köszönöm, mondja az elnök úr, és december 7-ére időzítették a következő triológust, és akkor a következő napirendi pont is ugye hozzá tartozik, tehát kérlek, hogy erről is számolj be. A, az általános adatvédelmi csomaggal kapcsolatos fejleményekről, tehát hogy hogy állnak itt a triológus tárgyalásai. Először talán Jánnak adnám a szót, és utána Laurisztin úrnak. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Itt igazából nem egy új trialógusról van szó, hanem egy fontos csomagról, amely az adatvédelmi rendeletre vonatkozik. Gyakorlatilag négy éve zajlik a munka, tehát azért ne felejtsük el, hogy először is állásfoglalást fogadtunk el a 2011-es bizottsági közleményről, tehát azért elég régóta zajlik a munka. 2012. januárban állt elő a bizottság az a javaslatával, és utána pedig tavaly tavasszal az első olvasatot fejeztük be. Most pedig a triológus ugye már egy ideje zajlik, én már tájékoztattam a szakbizottságot egyszer, és Loris Cink kollégám is a nyári szünet után, és most a, a tárgyalási fordulók alatt szinte majdnem mindent megvitattunk, egyetlen egy, amire nem tértünk ki, a delegált és végrehajtási aktusok, illetve az záró rendelkezések, de hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az informális szöveg a végén és az egész szövegen végigmentünk egyszer, bizonyos részeken akár kétszer is, amelyek kényesebb kérdéseket tartalmaztak. Vannak még függőben lévő kérdések, ezeket felsorolhatnám, de egyébként sem olyan, nincs belőlük olyan sok. A kutatás, illetve a kutatáson belüli adatvédelem egy ilyen, és itt véleménykülönbség van közöttünk a kutatás meghatározásában, illetve arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az adatok feldolgozását elvégezni. Más a megközelítésünk, de azt mondanám, hogy azért érdemi véleménykülönbség nincs. Lehetővé kívánjuk tenni a feldolgozást ezen a területen is, de hát hogyha kényes adatokról van szó, akkor itt azért további biztosítékokat kell beépíteni, amelyek, amelyek egyébként szerepeltek a mi eredeti 81-es cikkünkben. Most a kényes adatokról szóló cikkben szerepelnek ezek, de ezt még mindig vitatjuk. Aztán függőben van az is, hogy hogyan lehet megadni az adatfeldolgozáshoz a hozzájárulást, és itt azt tárgyaljuk, hogy az explicit hozzájárulás az pontosan mit is takar, és hogyan lehessen ezt megadni, illetve az ezzel kapcsolatos kérdésekről és szó van. Tehát mi van, hogyha egy szolgáltatást használok, akkor hozzájárulok az ezzel kapcsolatos adatközeléshez, de az összes többihez nem, tehát hogy milyen egyéb feldolgozási tevékenységek jelennek meg mondjuk a szerződéskötések esetében, illetve most akkor minden egyes alkalommal hozzájárulásra van-e szükség, vagy sem, világos, illetve egységes szabályokat kell alkalmazni. Figyelembe kell venni itt az egyes vállalatok közötti versenyt is, amelyek ugyanazon a digitális piacon tevékenykednek. Szeretnénk ugyanis megteremteni ezt a versenyt. Végül, de nem utolsó sorban pedig, még a kötelezettségekkel kapcsolatban eltérnek a vélemény, vélemények, ami az adatfeldolgozókat illeti, tehát hogy hogyan, mik legyenek a kötelezettségek. Az adatvédelmi biztosra szerintünk szükség van bizonyos vállalatok esetében, tehát kötelező ezt kijelölni. Egy-két tagállamban kötelező ez most, látjuk ennek a hasznát, de szerintünk az a lényeg, hogy az EU-ban egyfajta szabály vonatkozom mindenkire, tehát mindenütt ugyanaz legyen, aztán pedig említettem korábban a jogsértési értesítéseket, az adatvédelemmel kapcsolatban is lesznek ilyenek, de még mindig felmerül a kérdés, hogy ez minden egyes esetben kötelező, vagy pedig legyen valami fajta kockázatmutató, amelynek alapján döntenek arról, hogy kötelező vagy sem, és akkor utána még a szankció modellje. Ez is egy olyan dolog, ami amiben egy picit eltérnek a vélemények. Mi szeretnénk, hogyha harmonizáltak legyenek, tehát ne csak az, hogy az legyen, hogy egy ugyanaz az eszköz van az európai tagállam, tagállamokban, mind a 28-ban, hanem harmonizáltak legyenek az eszközök. Legyen a konz- meg a következtetességi mechanizmus, a tagállamok és az adatvédelmi hatóságok működjenek együtt, és hát itt azért a küszöbök különbözőek, van ahol 2 vagy 5 százalék, egy a határ, a cégek forgalmát, adatforgalmát nézik, és ezt szeretnénk harmonizálni. Az összes többi kérdésben azonban örömmel mondom, hogy nagyon közel állunk a megállapodáshoz, és valószínűleg a két eléggé hosszas brüsszeli, illetve strasburgi tárgyaláson azért majd a hatókörről is meg tudunk állapodni, de majd Lorisztin kollégám tájékoztatja önöket ezzel kapcsolatban. Én magamról azt mondhatom, hogy optimista vagyok. Mit jelent mindez? Azt, hogy a politikai megállapodás megszületik mind a két dossziéval kapcsolatban, az adatvédelmi csomag esetében, még az év vége előtt. És azért emlékeztetek mindenkit arra, hogy ez nem csak a parlament, hanem a bizottság és elnöke esetében is a legfontosabb prioritás volt. Ugye a munkatervet 2015 végéig vázolták fel, a tanács és az Európai Tanács is ezt fogalmazta meg, tehát mindenki a 2015-es év végét jelölte meg, mint a tárgyalások abszolút végső határidejét, úgyhogy kemény munkára van szükség, hogy lezárhassuk ezt, és akkor a hivatalos jóváhagyás megtörténhessen 2016 elején. És egy két éves végrehajtási szakasz után pedig megvalósul az egységes európai kötelezően alkalmazandó adatvédelmi jogszabály körülbelül 2018-tól. A bizottság 2010-ben konzultációs folyamatokat indított, ezzel kezdődött, és persze 2015-re le kell zárnunk a munkát, remélem, hogy a norma nem lesz enyhébb, mint a 95-ös irányelvben, hanem precízebb, pontosabb, nagyobb jogbiztonságot biztosít, és a parlament és a tanács álláspontja között is a legjobb kompromisszum. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok kérdésekre, de ha jól értem, akkor erre most nincs idő, úgyhogy kérek mindenkit, akinek kérdése van, jöjjön oda hozzám később. Hát, ha... Ami az időt illeti, 10 perccel 6 óra utánig van időnk mert Kirkhope úr nem tud előbb ideérni. Köszönöm szépen Krót, és köszönöm Jannak is. Mert Jannak az előadása azt mutatta, hogy mindeketen abba az irányba haladunk, és végleges megállapodást szeretnénk, még az idén évvége előtt, két triológusos tárgyalásunk még vár ránk, és már az első fejezetet illetően megegyeztünk, aztán a 3, 4, 5, 8, 10-est illetően hétfőn lesz megint triológusunk, ott a 2-es, 6-os, 7-es és a 8-as fejezetről lesz szó, az azt jelenti, hogy Strasbourgban lesz az utolsó trialógus, és ott majd azt tárgyaljuk, ami még nyitott kérdés maradt. Már említettem a hatáskört, hiszen itt még meg kell egyeznünk, hogy Párizs után, amikor mindenki azt várja, hogy az irányelv mindenféle adat cserét lefedjen, de ugyanakkor a közbiztonságot is biztosítsa. Ugyanakkor viszont a közbiztonság az a tagállamok hatásköre, nem EU-s hatáskör, úgyhogy elég nehéz olyan definíciót találni, ami megfelel a közösségi joganyagnak, de ugyanakkor a valós szükségleteknek is. Úgyhogy erre megoldást kell találnunk. Aztán Európol, a harmadik országokba való adatkiadatás, bizonyos különleges esetekben magánszemélyekre vonatkozó adatokat is ki lehet majd adni, de még csak ott tartunk, hogy nagyon nagy a vita. Elvileg nem értünk egyet ezzel a megoldással, de megpróbálunk megoldást találni. Aztán az egyik fő kérdés a rendfenntartó erők eddig nem kerültek harmonizálásra, 28 tagállam, 28 különböző vizsgálati kultúra, nagyon sok az előítélet, és nagyon nagy a félelem az érintettek között. hogy negatív hatást gyakorlunk majd a munkájukra. Aztán én az előző parlamentnek nem voltam tagja, de azt mondják, hogy akkor is sokat kritizálták ezt a hozzáállást. Úgyhogy a tanácssal próbáljuk elfogadtatni azt a tagállamokkal, hogy a jobb információ cserét elősegíti a harmonizáció, és ugyanakkor védés az egyének alapvető szabadságjogait. És a végrehajtó erők elég nagy játékteret kapnak arra, hogy a szakmai igényeinknek megfelelően megoldják a nyomozati eseteket, és nem avatkozik be az Unió szükségtelen módon a munkájukba. Bele kell gondolni, hogy mi a szerepe itt az adatvédelmi tisztnek. Tényleg a trialógus során egyre inkább közelednek az álláspontok, és azt látjuk, hogy a tanácson nagyon jól együttműködünk, és tényleg köszönetet szeretnénk mondani a tanácsnak, nagyon jó munkát végeztek. A múltkori triológusonkon Most már egyértelművé vált, hogy mind a 28 tagállam azt szeretné, hogy végre lezárjuk ezt az irányelvet, és fokozzuk ezzel az együttműködést. Ezt azért mondom, mert voltak olyan hírek a médiában, hogy nem ez a helyzet, pedig igen, a tanácssal a tagállamokkal nagyon jól együttműködünk, és várják ők is a megoldást. Reméljük, hogy nem sokára pozitív megoldás születik a két fönmaradó triológus során. Úgyhogy én bízom benne, hogy a végleges szöveg jó egyensúlyt teremt a között, hogy az állampolgárok jogait védjük, és ugyanakkor a rendfenntartó erők nagyon nehéz munkájukat elvégezhetik. Én remélem, hogy az adatvédelmi csomag az évvége előtt elkészül, és ahogy az állásfoglalás is mondja, ez kapcsolódik a légiutas adatvédelemhez, az Európol munkájához, és így kiteljesedik egy működőképes rendszer, és ugyanakkor védi az állampolgárok jogait. Köszönöm. Köszönöm szépen, és mindenkinek köszönöm ezt a nagyon tömör jelentést. Egy árnyék előadó, Vossz úr, még szeretne hozzászólni mind a két ügyben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először az irányelvet illetően. Másfél-két évvel ezelőtt eldöntöttük azt, hogy egy kicsit javítunk a szövegen, hát ez reménnyel tölt el. Amit viszont szerettem volna időközben, különösen a párizsi támadások fényében, hogy időt fordítottunk volna arra, hogy felülvizsgáljuk, hogy megteremtettük a jogi alapot az ilyen sürgősségi vészhelyzeti esetekre is. Ezt az irányelvet illetően ez kívánatos lenne. Ami a rendeletet illeti, bár az ütemezés az megvan már, azért a tartalomnak is timmelnie kell. Másfél-két évvel ezelőtt született egy szövegezés, hát szerintem ez már nem annyira igazodik a jelenlegi helyzethez. Igazából itt lemaradtunk egy esélyről. Nem lesz teljes harmonizáció, pontosan azért, mert lesznek olyan kitételek, amelyek nem ezt teljesítik. Aztán új üzleti modelleket illetően az az adat átadást illetően, sem a kiterjedését, sem a sebességét illetően nem lesz megfelelő technikailag. A pseudonim adatokat illetően nagyobb biztosítékokra van szükségünk. Hogy például mennyire lehet hivatkozni az adatokra. Tehát nem a portabilitást illetően, hanem a hivatkozás illetően fontos lenne erről is tudni. A pseudonim adatok több ösztönzőt kellene teremteni az ombudsman részéről. A rizikó alapú megközelítés csak kevés esetben megfelelő, sokkal konzekvensen kellene végrehajtani, hogy sürgősségi esetek során alkalmazhassuk. Aztán 76-os, 77-es cikk. Igazából úgy, ahogy jelenleg szerepel a néppárti szövegben, ez nem maradhat itt, az automatizált adott továbbítást, azt még javítanunk kell jelentősen. Én úgy gondolom, hogy az állampolgárok magánéletét nem tudjuk abszolút módon vész, megvédeni, és nem tudjuk biztosítani azt sem, hogy a harmadik országokból érkező nagy ö, vállalkozásokkal kapcsolatban az adatátvitelt megoldjuk. Szerintem a nyíltság a nyitottság kérdés az nagyon fontos lenne amíg fönnmaradó két triológuson, hogy ezt megoldjuk. Én erre kérnék mindenkit, aztán az internetet illetően hát megjelent a tanácsnak egy konszolidált szövege a rendeletet illetően. A raportőt megkérném arra, hogy hát akkor ennek kapcsán szóljon. Köszönöm. Kérdés mikrofon nélkül, válasz igen, de miért nem kaptuk még eddig meg? Elnök. Az elnökség és a bizottság. Elég két-két perc, ha lehetséges ez. Über Ecken úr a, az elnökség részéről. Pas de souci, euh, monsieur le président, merci beaucoup de me donner la... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. A két jelentéstevő kiváló átfogó tájékoztatást adott nekünk a oldalú egyeztetések helyzetére, helyzetéről. Tájékoztatnék a helyzetről, nagyon jól alakulnak a tárgyalások. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, a az ányék jelentéstevőknek, és mindenkinek, aki kiváló munkát végzett eddig. Azt hiszem, hogy most belépünk egy valóban döntő jelentőségű fázisba. Az elkövetkezendő két hét mindent eldöntő jelentőségű lehet. A tanács, a tagállamok, az elnök mind-mind kitart amellett, hogy az év végéig a reformot véglegesítsük. Ahogy egyesek említették, teljesen világos indikációk merültek fel a tanács részéről, és az év végéig szeretnénk tehát lezárni ezt a projektet, ami az irányelvet illeti, elmondhatom, hogy a miniszterek a tanács külön ülésén a november 20-án azt mondták, hogy ha ez az elmúlt időszak valamit megmutatott, akkor az az, hogy nagyon fontos, hogy a rendőri hatóságok és az igazságszolgáltatási hatóságok közötti adatcserére, információcserére sor kerüljön minél gyorsabban, tehát véglegesíteni kell ezt a feladatot, hogy minél hamarabb le, sikerüljön lezárni ezt a reformot. Köszönöm szépen! Hamarosan szavazni fogunk, és még többen szeretnének hozzászólni megadom a szót, én asszony. Come back and... Yeah, sorry, I was trying to miss out the commission. Megpróbáltam éppen az Európai Bizottságot megspórolni, de ez nem sikerült. Nincs túl sok időnk. Elnézést, hogy csak ilyen rövid időt tudok adni, egy percet tudok adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács elnöksége nagyon alátámasztotta a munkámat, segítette a munkámat. Hadd mondjam el, hogy ez az adatvédelmi téma, ez az adatplatform téma, ez nagyon fontos, ez egyik legfontosabb prioritásunk a Juncker Bizottság alatt is, a digitális belső piac, mint pedig a, a büntetés végrehajtási hatóságok munkája szempontjából a jobb együttműködés érdekében. Köszönöm szépen. Sophie Intfeld, és aztán uh, eh, Lohesten úr és Jan. Nagyon röviden arra szeretnék visszatérni, amit a jelentéstevők is mondtak. Én is azt gondolom, hogy kiváló munkát eh, végeztek, és a luxemburgi elnökség is kiváló munkát eh, végez, ugyanúgy, mint az Európai Bizottság és azt remélem, hogy mind a három témát, az adatvédelmi irányelvet, az adatvédelmi rendeletet és az EU-PNR témát is le tudjuk zárni, mert most már kezdek én is belefáradni ebbe a témába. Elköteleztük magunkat emellett, mind a három témában megszavaztuk a mandátumot, de nem mindenne vagyunk elégedettek. Egyesekben elégedettek vagyunk, másokkal nem. Tehát ilyen a demokrácia. Többször is próbálta a néppárt a mandátumot megváltoztatni, halasztani, zárt ajtók mögött működni, tárgyalni. A Libében megszavaztuk ezt a mandátumot, én emellett kitartok, remélem, hogy az év végéig sikerül lezárni a munkát. Köszönöm. Lorenzen úr. Asszony, röviden szerettem volna utalni arra, amit Fosz úr mondott, aki ugye azt mondta, hogy még további lépésekre van szükség annak érdekében, hogy extrém esetekben eh, sikerüljön megállapodni, eh, vagy előrelépni. Nos, eh, az ISIS-re vonatkozó terrorizmussal kapcsolatos adatokat ugye tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban már folytak az egyeztetések, ha jól értettem, nem probléma ebben megállapodni, mindannyian a bizottság, a parlament és a tanács mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen típusú helyzetekre is alkalmazható legyen ez a keret. Jan, köszönöm szépen. Csak arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy kulcsfontosságú témáról van szó, az európai gazdaság számára, az európai digitális piac számára, hogy az adatvédelmi rendelet minél hamarabb elfogadásra kerüljön. Jogbiztonságra van szükség, e, egyenlő feltételekre van szükség, nem csak a vállalkozások, hanem a fogyasztók részére is, hogy tudják, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, emellett pedig az adatvédelmi alapjogokat erősíteni kell. 28 különböző standard valósul meg jelen pillanatban az EU-ban. Nem várhatunk akár egy napot sem. Minél hamarabb el kell fogadni ezt a e, szabályozást, úgyhogy nem szabad megengedni, hogy e, nem szabad megengedni, hogy halogassuk a tárgyalásokat a mandátum alapján le lehet ezt zárni. Hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Parlament mandátuma az adatvédelmi rendeletre vonatkozóan 95%-os támogatást élvezett. A tanács általános megközelítését alkalmazva eh, kellene ezt lezárni. Az elnökség nagyon gyorsan és hatékonyan dolgozik, ezt nagyra értékelem. Nagyra értékelem a többi tagállam a szándékát és minél hamarabb megegyezzünk. Persze még vannak nyitott kérdések, de ami az említette témákat illeti, és ugye az árnyék jelentéstevők is hozzászóltak, azt hiszem, hogy sikerült a feladatunkat teljesíteni, új fejleményekre került sor adatvédelem területén, A csomag részét képezi egy javaslatom, és a, a kockázat alapú megközelítés is nagyon fontos, a parlament részéről ezt követtük, a tanács is, tanácsot is bevontuk, és most kezdünk közeledni a kockázat alapú megközelítéshez. Egy jó javaslat van az asztalon, amely figyelembe veszi a különböző oldalakról érkező elvárásokat, és azt gondolom, hogy azt is látnunk kell, hogy ezek a tárgyalások nagyon átfogó keretben folytak, és azt gondolom, hogy elfogadható javaslatot tudunk letenni az asztalra az elkövetkezendő trialógusok, két trialógus során. Köszönöm szépen, Ján. Azt mondtam, hogy a tiéd az utolsó szó, de persze megértem, hogy ilyen hosszúra kellett nyújtani. Most következik a szavazás. Köszönöm a jelentéstevőknek, árnyék jelentéstevőknek és mindenkinek, aki részt vett ezen fontos három oldalú egyeztetésen. December 10 és 15 között lesz a következő három oldalú egyeztetés. Nem, nincs szünet. Pár másodperc és kezdjük a szavazást. towards uh, towards the Brazilian market act. So just quickly, I'm off. Too much one, okay, two. There's no need this kind of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 colleagues, it's an electronic vote. Can you just be seated? Kedves kollégák, elektronikusan szeretnénk szavazni. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, mert szeretnénk kezdeni a szavazást. Az első téma a digitális belső piac. Mikkel Bónia jelentéstevő szeretne bármit is mondani, röviden, de csak nagyon röviden. Csak szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, a tanácsadóknak, asszisztenseknek egy véleménytervezettel kezdtünk, 120 módosító javaslatot kaptunk, most 13 kompromisszumot dolgoztunk ki, úgyhogy azt remélem, hogy ez visszatükrözi a LIBE álláspontját a digitális belső piacsal kapcsolatban. Kezdjük is a szavazást, mondja az elnök, első kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még nem zárom le. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 34-es módosítás, kiegészítés, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Nem. Nem. 51-es módosítás, megnyitom a szavazást. Kiegészítésként szavazunk, 51-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó, akkor elfogadtuk, és következik a hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. A szavazás folyik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 4-es bekezdés, 67-es módosítás, kiegészítés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Hagyok egy kis időt, mert úgy látom, hogy kicsit lassúak a kollégák. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Nem, 13-as. 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevenek. colleagues, the next vote on the draft. Nos, kollégák. Az Arab, Emirát, Arab Emirátusok és az Európa között a bűnözés súlyos formája és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó együttműködés a következő. Az egyes módosító, más, kettes módosító és hármas módosítóról egyben szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 4-es és 5-ös módosító megegyezik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 10-es módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. És a végszavazást szintén elektrikus, elektronikusan végezzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És gratulálunk az előadónak, Alessandra Mussolini asszonynak. Kedves kollégák, a következő szintén egy tanácsi döntés a Bosznia-Hercegovina és az Európol közötti operatív és stratégiai együttműködésről van szó. Az előadó Lorenzo Fontana az egyes módosítóval kezdünk. Szintén elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, és a végszavazás kollégák szintén elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Most érünk rá a 2014. évi éves jelentésre az EU pénzügyi érdekeinek védelméről csalás elleni küzdelem, a tervezett előadója Jezek úr, és a 8-as módosítóval kezdünk. Le is zárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszumról megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosítóról szavazunk, most megnyitom. Lezárom. Akkor kollégák elnézést kérek, egyel több néppárti képviselő szavaz, tehát még egyszer szavaznunk kell az előzőről, egyel kevesebb néppártival. Technikailag muszáj, hogy megfelelően szavazzunk. Tehát a 13-asról szavazunk még egyszer, és kérek egy néppárti képviselőt, hogy vegye ki a szavazókártyáját, vagy hogy ne szavazzon. Tehát a 13-as módosítóról szavazunk most. Lezárom. És elfogadtuk. Kettes kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom és elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, első részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, és a négyes kompromisszum második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20 26-os módosítóról nem szavazunk, mert okafogyott. És a 27-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, 28-asra nyitom meg a szavazást. Lezárom elfogadtuk, és a 29-esről megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk, 30-as módosító első feléről szavazunk, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, második részről szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 31-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Preambulum bekezdések jönnek, egyes módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom Kettes módosító. Az elsőt elfogadtuk, azt lezártam, kettes módosítóról szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk, hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. Ötös módosító első része következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És az ötös módosító második részéről szavazunk, most megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító, megnyitom. Hetes lezárom, elfogadtuk, és a hetes módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk, és az így módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Népszerinti szavazás volt ez. Tehát az így módosított szövegről szavazunk Népszerint mondja az elnök. Elnézést kérek kollégák, csak hogy pontosítsak, ez a záró szavazás volt, név szerint. Jó az így, vagy pedig szeretnék még egyszer? Most szavaztak ugyanis. Jó, lezárom akkor a szavazást. Csak szerettem volna tisztázni, hogy ez volt az szavazás, És elfogadtuk ezt is. Congratulations to Mr. Jezek. Jezek úrnak gratulálunk. Final one. Colleagues, uh, single vote uh, on the outcome of the intern. Kollégák, még egy van. Egy uh, második olvasati megállapodás, korai második olvasati megállapodásról uh, szavazunk a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat önkéntes szolgálat, valamint óper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei. Wikström asszony az előadó, és az intézményközi tárgyalások eredményeképpen elfogadott szövegről foga- szavazunk. Az előadó nem kíván semmit sem szólni, tehát a záró szavazás következik erről az anyagról. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 49 mellette 3 ellene. Gratulálunk az előadónak. Another final vote. Még egy dosszié. Itt is az intézményközi tárgyalások eredményeképpen elfogadott szövegről szavazunk, hogy második olvasatban be tudjuk fejezni a munkát. A bűnöldözési együttműködés és képzés Európai Ügynöksége, Európol, valamint a 2009 per 371 per IB és a 2005 per 681 per IB határozat hatályon kívül helyezéséről. Augustin Diaz de Merre az előadó, akinek átadom a szót egy pillanatra. Köszönöm szépen, elnök úr! Több mint 18 ülést tartottunk, és most oda jutottunk, hogy második olvasatban sikerülhet megállapodást elérni. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, a tanácsadóknak, a személyzetnek, a tanácsnak. Mindenki nagyon konstruktívan működött együtt. A bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani. Ők is nagyon konstruktívak voltak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Diaz Demére úr. Akkor pedig rá is térünk, térünk a szavazásra. Tehát az intézményközi tárgyalások eredményeképpen elfogadott szövegről szavazunk most, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 43 mellette, 5 ellene és 4 tartózkodás. Gratulálunk Diaz Demerra úrnak. Köszönöm kollégák, a szavazást ezzel befejeztük.